posto, cominciamo, grazie. Kérem mindenki foglaljon helyet, megkezdjük az ülést. Allora, il progetto di ordine del giorno in inglese è stato inviato per posta elettronica. Elküldtük a napirendi, napirend tervezetet, és uh, ugye a tolmácsolási nyelvek mindig ugyanazok, ezt a mostani ülést web streamingeljük 18 óra 30 perckor a görögországi delegációs utazás, amely április 27 és 29 között lesz, lesz egy meghallgatás az Olaf az Olaf munkatársaival együtt, és ezen a meghallgatáson csak a titkárság, illetve a szakbizottság képviselői vehetnek majd csak részt. Napirend következő pontja a jegyzőkönyvek elfogatása. És akkor következne a négyes napi rendi pont. 18 per 2009-es számvevőszéki jelentés a keret- és nyugat-afrikai regionális gazdasági integrációhoz nyújtott EFA támogatás hatékonyságával kapcsolatban. Ez egy külön jelentés. Itt meg is adnám a szót Kinst úrnak, aki a számvevőszéktől érkezett. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy megadták a lehetőséget nekem, hogy a számvőszék 2009-18-as számú különleges jelentéséről beszámoljak önöknek, amelynek témája, hogy a elnök is említette, nem más, mint a kelet- és nyugat-afrikai regionális gazdasági integrációhoz nyújtott EFA támogatás hatékonysága. Kiválóan összefoglalták egyébként a jelentés tartalmát. Ezért én, ha megengedik, négy alapvető pontot hangsúlyoznék mindösszesen. Először is a regionális gazdasági integráció ebben a régióban ez idáig csak részben volt hatékony, ennek több oka is volt. Külső okai is vannak ennek, például, hogy több regionális szervezet átfedő tagsággal és mandátummal bír. Másodszorban az Európai Bizottság válaszolt az egyes számú szemvőszék jelentésre, a jelentés 57. bekezdésében ezért szólunk a párbeszéd fontosságáról, amely egyébként is eh, alapelve a kotonói megállapodásnak. Ugyanakkor a számvőszék eh, véleménye szerint a hatékonyabb párbeszédhez párbeszéddel igenis egyeztethető az, hogy az Európai Bizottság vállalja a, a ez irányú támogatások hatékonyabb felhasználását. Rámutatnék, hogy a katonai megállapodás értelmében az Európai Bizottság hozza meg egyedül a finanszírozási kérdéseket, és egyedül felelős a végrehajtásért. Harmadsorban a második ajánlása a szemvőszéknek kimondja, hogy nagyobb koherenciára van szükség a bizottság regionális és nemzeti szintű fellépései között, mivel a jelenleg a szűk keresztmetszet éppen a nemzeti szinten található, ahol a végrehajtás, a regionális integrációs megállapodások végrehajtása nehezen lassan halad. Az Európai Bizottság válaszában ígéretet tett arra, hogy a félidős felülvizsgálaton a tizedik EFA eh, országstratégia keretében. Azonban az előzetes tervezet nem tér ki ez idáig erre. Végezetül a tizedik EFA támogatásról hagy szóljak, ez több mint kétszerese, mint a kilencedik EFA, 1,8 milliárd euróról beszélünk a korábbi 900 millió euróval eh, szemben. A motiváció a növekmény mögött a gazdasági együttműködési megállapodások, eh, amelyek azonban nem kerültek megkötésre a tervek szerint. A nagy növekmény megfelelő kockázatokkal is jár, az abszorpciós kapacitás a regionális szervezetek esetében igen gyenge, ezért nehéz lesz hatékonyan és hatásosan felhasználni ezen pénzeket. Végezetül zárásképpen engedje meg eh, elnök úr, hogy a szemvőszék nevében eh, nagyra értékeljem, hogy az Európai Bizottság az ajánlásaink nagy részét elfogadta. Köszönöm a figyelmüket. Grazie a lei, signor Kinst. Köszönöm szépen. Könz úr. Most értesítem arra, hogy Bart Stace beteg, nincs itt. Úgyhogy nincs más választásunk, hogy egy jövőbeli ülésen adunk időt Stász úrnak, mint a jelentéstevőnek, ki felelős ezért a témáért, de úrnak adom meg a szót. Köszönöm Stász úrnak, jobbulást kívánok! Itt a jelentés következtetése vonatkozó ö, mert szívesen olvasom, mert ebben a dokumentumban nincsenek benne még. Szeretném megkérdezni a szembevőszéket, hogy vajon az EDF, ugye a bizottság hagyja végre ezeket a tagállamok meg érdekében, illetve csak bizonyos befolyással élhetünk ezen pénzeszközök felhasználását illetően ezek az alapok. Mi van akkor, hogyha más eredményekkel ö, hajtják végre ezeket az alapokat, mint a más programokban levő alapokat? Van-e különbség? Megnézem azt, ami itt áll, nem tudok semmiféle különbséget megállapítani ezen konkrét alap és más pénzeszközök alkalmazása között. Az EDF költségvetés sítése ügyében, hogy a tagállamok szemára is rendkívül fontos prioritás ez politikailag, és ilyenként valamit ki kell fejeznünk azért ezen pénzek felhasználását illetően a dolog politikai fontosságának megfelelően. Vuole rispondere adesso, signor Kinst? Köszönjük Röszlászonynak, nem fordulok túlhoz, szeretne ez, erre rögtön reagálni? I will ask for all questions and I... Igen, talán jobb, hogyha egyszerre válaszolok a felmerülő kérdésekre. Ayala. Köszönjük, Ajánla. Képviselő. Gracias, presidente. Sí, yo car... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Kinst úrnak, és remélem Stász kollega minél hamarabb felgyógyul. Én a közlekedési szakbizottságnak is tagja vagyok. A szemvőszék jelentésére vetettem egy pillantást, és Kincstúrtól is hallottuk, hogy az egyetlen olyan ágazat, ahol lehet azt ellenőrizni, hogy bizonyos regionális integráció kezdődte, vagy szupranacionális integráció ebben a régiában, ez pontosan a közlekedés ágazata. Tehát ahol ezt először megjelenik, fordulok tehát Kincs Túrhoz. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha szólna egy pár pozitív szót is arról, hogy eh, a közlekedés eh, terén milyen eredményeket értek el, ezeket hogyan tudjuk eh, hasonlítani más területekhez. Nem tudom, ha más nem kér szót, akkor a szemvőszék képviselőnek adom meg a szót. Prego, signor Kinst. Parancsoljon, Kinst úr. Thank you, Mr. Chairman. Concerning the... Köszönöm, elnök úr. Gressler asszony kérdésére hagy reagálják először. Nem az EFA nem attól függ ez, hogy az FA-ból vagy közvetlenül a költségvetésből fizetjük ezeket. Én a költségvetésítés, költségvetésítést abszolút támogatom. Ez egy érdekes koncepció. Sokszor a bizottság, nem a bizottság kezében van ez. Túl bonyolultak néha a szervezeti keretek, Néha azonban az Európai Bizottság is felelős, például az együttműködés regionális aspektusai nem jelenek meg megfelelő mértékben a nemzeti szinten. Ezen kívül más problémákra is fény derült, például az abszorpciós kapacitás alacsony szintje, a késedelmek a programokban. Hogyha megvizsgálják a jelentésünk végét, akkor ott láthatják, hogy jó néhány sikeres programot is felsorolunk, illetve a gyengébbeket. Azokat, amelyek véleményünk szerint e, nem érték el a célukat, Pessimist vagyok, az auditált projektek közül igen kevés számú hozott eredményt, vagy részleges eredményt, a többi esetében ilyesmit nem nagyon lehetett kimutatni. Végezetül, tehát összefoglalva annyit mondhatok, Szerintünk a problémának nem az a gyökere, hogy az FA-ból finanszíroztuk ezeket a programokat, nem ez a probléma okozója, a probléma gyökere. Szépen. Yeah, it's, uh, concerning the... Folytatván Ayala asszony kérdésére hagy reagáljak. Tehát azt hiszem, hogy a 22-es bekezdésben olvashatnak erről a jelentésünkben, ahol megemlítjük, hogy a közlekedés az az ágazat, amely komoly eredményeket eh, hozott. Európa és Amerika közelebb kerültek egymáshoz. Van-e hozzászóló? Quince úr a bizottság részéről kér szót. Um, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Hadd emlékeztessek arra először is, hogy a regionális integráció és annak általunk megvalósuló támogatása különösképpen a legösszetettebb a általunk irányított támogatásoknak, és ezek végrehajtása ennek megfelelően bonyolultabb, meg lassabb is, mint a, mint a nemzeti programoknak. Ennek többféle oka van, és itt olyan országcsoportokról is szó van, amiknek eltérnek az érdekeik, meg nemzetközi szervezetekről is. Ahogy a jelentős helyesen rámutat, átfedések vannak a regionális szervezetek között, földrajzi tagságaikat illetően, meg jogosítványaikat illetően is. És a legtöbb területi regionális szervezet viszonylag gyenge. A végrehajtás terén is, meg általában az abszorciós kapacitás terén is. Van mit tenni tehát. Az Európai Bizottság ezért is üdvözölte ezt a jelentést. Ahogy Kinc úr elmondotta, az ellások nagy részét elfogadtuk, ahol meg nem, ott meg inkább csak a hangsúlyok eh, kérdéséről van szó, mint sem ténylegesen tartalmi nézetütközésekről. Kinc úr három gondolatára reflektálnék. Egyetértünk azzal, hogy hatékonyabb párbeszédre van szükség. Azok a missziók, melyek 2008 végén, 2009 elején megvalósultak, és amelyekről a jelentés szól. Nos, ezek óta két találkozót tartottunk, tavaly év szeptember-októberben mind a két térségben, amelynek az eredménye a luszakai nyilatkozat lett Kelet-Afrika tárgyában, Nyugat-Afrika tárgyában pedig a búdzsai nyilatkozat, amely közös alapon világosan megfogalmazta ezen térségek igényeit, illetve annak szükségességét, hogy ténylegesen létrejön a terület integrációnak egy menetrendje, ahogy ezt egyébként a számbevőszék is kérte, úgyhogy legyen mit támogatnunk e menetrend kapcsán. Ajala asszony a közlekedés ügyét említette, ha éljek egy példával, tavaly az összes közlekedési minisztert, nyugat-afrikai minisztert összeültettük, és a Burkina Faso nyilatkozat, ugye elég csak nyilatkozatról beszélek itt, nos itt e, ez a teherautó forgalomot határozza meg, amely lehet, hogy nem tűnik fontosnak, ám Nyugat-Afrikában egy nagyon számottevő ágazat. És végül úgy tűnik, hogy a, a, a térség közlekedési miniszterei elkezdtek foglalkozni ezzel a problémával, amelynek nagyon nagy hatás van az egész úthálózatra ebben a térségben. Tehát a, több ponton sikerült erősítenünk a térségbeli vagy a regionális párbeszédet a felek között. Aztán az időközi áttekintés ügyében az Európai Bizottság veszi azt az adást, mi szerint koherensebben kellene a regionális meg a országokon belüli lépéseket egyeztetni. Az időközi jelentés is utal rá, hogy az országos stratégiák át időközi értékelésére is szükség lesz, ez csak most indult el, az egyes stratégiák áttekintése pedig jövő évben indul, fontos lesz ezek eredményeit is megfelelően súlyozni, és amikor ezek elkészülnek, akkor lehet a programokat véglegesen értékelni. És végül szó esett arról, hogy a regionális programokra vonatkozó pénzösszegek jelentősen nőttek például. A tizedik eset program kétszer akkora költségvetéssel fut, mint a kilencedik. Ö, ugyanakkor ez válaszol arra, hogy mind a két térségben a regionális integráció folyamatát gyorsítani kell, és az EPA ö, erősítésre is szükség van. Kelet-Afrikában a fő regionális szervezetek, tehát a COMESA, a Kelet-Afrikai Bizottság és a SZADEK között a háromoldalú folyamat erősödik, és már gyümölcsözik is abban, hogy a három szervezet saját javaslatokat dolgozott ki a keleti és déli afrikai térség mélyebb integrációt megcélozva. Nyugat-Afrikában meg a PAPET program működik, a gazdasági partneri együttműködés irányába ható program, és ez egy regionális integrációs menetrendet hordoz omlok terében. Tehát, mint mondottam, a regionális programok rendkívül bonyolultak, elég lassúak, Nyugat-Afrikában csak egy százalékát sikerült lehívni a támogatásnak. Kelet-Afrikában, ahol jelentősen javult a helyzet, a számvevőszék missziója óta 20%-ot sikerült ö, lehívásra kijelölni. Összefoglalva tehát, hasznos ez a jelentés, már formális tárgyalásaink során is támaszkodhatunk erre a jelentésre, a mind a két térségbeli partnereinkkel végigvettük úgymond ezt a szembevőszégi jelentést, és ennek fényében tárgyalunk a régióbeli partnerországokkal. Köszönöm. Geyer képviselő. Geyer képviselő. Köszönöm. Nagyon rövid kérdésem volna az Európai Bizottság képviselőjéhez. amikor a számövőszék rendkívül jelentéseit nézzük, látjuk, azzal szembesülünk, hogy a külső támogatások ügyében a számvőszék bírálattal él, és egy sor hibára mutat rá. Ezek persze mind megmagyarázható hibák. A jelentésükben azt mondják, illetve nyilatkozatokban azt mondják, hiány van a, az irányító kapacitásból és a, kap, a felvételi kapacitásból a célországokban. Ez mondjuk nem meglepő. Kérdésem inkább az, hogy az Európai Bizottság e programok elindítása előtt hogyan foglalkozik a célországok menedzsment kapacitásainak hiányosságaival, meg a felvőképesség hiányával. Hogyan tudja ezt orvosolni, kívánja ezt orvosolni. Gressle asszony. Köszönöm. Meg kell mondjam, Kicsit meglep az a bírálat, amelyet a szemövőszéke területen megfogalmazott, mert ez a bírálat teli találat tulajdonképpen, hiszen éppen itt alapítható meg koordinációs probléma az Európai Bizottságon belül. Tehát nem pusztán itt, itt az Európai Bizottság hiányosságairól beszél, ilyen értelemben kicsit kínos pont akkor, amikor a külügyi szolgálat felállításával foglalkozik. Nagyon szétaprózódtak a felelősségi körök az Európai Bizottságon belül a, a fejlesztési támogatások témakörében. Ha a jövőben ö, is így szervezik a dolgokat, akkor a lehető legrosszabbaktól félhetünk csak. Tehát tartanunk kell a legrosszabbtól, úgyhogy valami megoldást kell találnunk. Az a kérdés pedig, hogy a delegáció mit tehet, és mi a központi feladata, Fontos történet ez is önmagában, mert a delegáció 2000-ben elég komoly személyi erőforrásokat kapott, és 150%-kal növekedett azóta. Ha pedig az alapvető bírálatokat olvassuk, akkor kétség támad a felől, hogy vajon egyáltalán a repülőnek van egyáltalán pilótája még, és egyáltalán valamiféle térkép szerint repül repül-e, vagy csak úgy magától megy. Kérdés tehát, hogy a delegációk és a feladataiként és koordinálásaként milyen célokat határoz meg, és a delegáció közötti koordinációra milyen megoldások érvényesülnek. A delegációs vezetők rendszeresen találkoznak, ugye, és a desk officerekkel is tárgyalnak, de úgy tűnik, hogy a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal. Milyen következtések vonhatóak le ebből? Ez a fő kérdés. Ha az, azt a kevés jelentést, amit megkapunk, mert elég kevés jelentés születik a delegációk munkájáról, az egyikben például az áll, hogy a delegációkban dolgozók európaiak munkaidejük 40%-ában nincsenek ott. Mert képzésen vannak, vagy, vagy, vagy szabadságon. Ez nem lehet elfogadni ezt, hogy hogy valaki a munkadénének 40%-ában nincs jelen a munkahelyén. Írásos kérdéssel is éltem annak idején, ezt a szokásos hablatjal válaszolták meg. Tehát olyan dolgok ezek, ahol meg kell állapítani, a kérdés az, milyen konkrét következtetéseket vannak le ezekből a súlyos megállapításokról. Ha meg semmiet, akkor nekünk kell konkrét megállapításokat következtéseket levonni, és felmerül a kérdés, hogy egyáltalán milyen módon irányítják, menedzselik ezeket a külső támogatásokat. Grazie, onorevole Ayala Sender. Köszönöm szépen, Ayala Sender képviselő. Köszönöm szépen. Szerettem volna a bizottság képviselőjéhez szólni, és két ponttal kapcsolatban kikérni a véleményét. Először is köszönöm szépen azokat az információkat, amelyeket megkaptunk, hogy elmesélték azt, hogy hogyan öntötték konkrét formába a transnacionális és regionális közlekedési együttműködési megállapodásokat, de ami a részleteket illeti, ugye ott volt a burkina fázói megállapodás, mi szerint idézőjebe téve előre kellene mozdítani a megállapodások ügyét, és nem tudom, hogy a bizottság ebből a szempontból mit tett, milyen új rendszert léptet életbe a regionális együttműködés megvalósításának érdekében. A bizottság milyen támogatási formában segíti a nyilatkozat megvalósítását? Második kérdésem. A bizottság a delegációs személyzetet ki kell, hogy képezze az új megállapodással kapcsolatban. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy hogyan készítették fel a személyzetet az új stratégia megvalósítására, hiszen nem szabad, hogy ez a transnacionális megállapodás felülírja a már meglévőket. Künzler képviselő, illetve hogy a bizottság részéről Künzler úr fog válaszolni. Okay, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Először az első kérdésre reagálnék, milyen intézkedéseket tesz az Európai Bizottság annak biztosítás érdekében, hogy a programok megfelelő menedzsmentje eh, a regionális szervezetek által garantálva legyen. A regionális programokra létezik egy olyan rendszerünk, amikor hozzájárulási megállapodásokat kötünk ezekkel a szervezetekkel, amelyben vállalják, hogy ahelyett, hogy finanszíroznánk egy konkrét projekteket, projektet, a szervezet költségvetéséhez járulunk hozzá. Tehát a tevékenységüket támogatjuk általában, és az ő eljárásrendjüket használjuk a sajátunk helyett. Ezek a hozzájárulási megállapodások az ENSZ és a Világbankkal, az ENSZ és a Világbankkal kötött megállapodások formáját követik. Előbb persze meg kell bizonyosodnunk arról, hogy megfelelően tudják kezelni az uniós pénzeket. Minden esetben ezért eh, szigorú feltételeket szabunk, egy intézményi auditot végzünk a megállapodás aláírását megelőzően, amely a pénzügyi gazdálkodás minden szempontját, részletét átvilágítja a belső ellenőrzés, közbeszerzés, audit, stb. stb. És ennek az auditnak, az átvilágításnak a eredményétől függően, vagy aláírjuk, vagy sem a hazajárulási megállapodást. Ezt minden jelentős kelet- és nyugat-afrikai szervezet esetében megtettük, változó eredménnyel tettük, két-három évvel később pedig visszatérünk, és az esetleg az eredeti auditban talált gyengeségre visszatérünk. A Comens esetében például most végeztünk egy ilyen follow auditot, amely a 2007-es hozzájárulási megállapodáshoz kapcsolódik, és ez a megállapodás többé-kevésbé jól működik. A SADEC, a másik véglet, pár éve az audit azt mutatta, hogy semmiféle módon nem tudunk-e megállapodást kötni velük, nem is tettük ezt meg, és azóta sem tettük ezt meg ezért projekt alapú a finanszírozásunk. Az ECOWAS és az UMO valahol félúton van a kettő között, erős megállapodásokat kötöttünk, de komoly kondíciókat, eh, kitételeket eh, tartalmaznak ezek, főként közbeszerzésre vonatkozóan. Az eredmények nem voltak igazán pozitívak, mert ezek a szervezetek még a mai napig igen gyengék, gyengén működnek, fognunk el a kezüket, ha fogalmazhatok így de biztosítatom önöket arról, hogy mielőtt bármiféle lépést teszünk, ilyen intézményi auditot, átvilágítást végzünk, és ezekre időről időre visszatérünk. Ami a delegációkat illeti, a regionális szervezetek bonyolultsága, átfedései tükröződnek a delegációk munkájában is. A regionális programokat a delegációk együtt megosztva eh, hmm, irányítják, ez komoly problémát, fejtörést okoz számunkra. A koordináció a delegációk között nem mindig alakult tökéletesen, megtettünk azonban bizonyos lépéseket ennek javítás érdekében. A regionális programokban résztvevő delegációk minden hat hónapban jelentenek Brüsszelbe, amelyből össze egy konszolidált, összetett regionális jelentés, külső monitoring is folyik a regionális programok esetében, és oda irányítjuk az embereket, ahol tudjuk, amit az egyik zsebünkből kiveszünk, azt tudjuk csak áttenni a másikba, ugyanis létszámstop van, nehéz idők járnak ránk is. A 40%-os távolléti számra nem tudok reagálni, nekem ez kicsit túlzottnak tűnik így első hallásra. 12 hónapból általában két hónapot vannak az emberek távol a munkahelyüktől, tíz nap mondjuk a képzés évente, pluszban a szabadság, két hónap szabadság mellett is persze kiküldetésbe is mennek Brüsszelbe, illetve a régióban. most fejben összead az nekem 40%-ra nem jön ki, de egyetértek azzal, hogy a delegáción dolgozók aktuális jelenlétét meg kell vizsgálni, meg kell erősíteni ezeket a képviseleteket, ahol és ahogy lehet. Kérem, hogy nagyon röviden, mert a következő napi rendel is foglalkozni kell még. A számot az Európai Bizottság egy anyagában találja meg a 2008-as évben az Európai Parlamentnek benyújtott delegációkról szóló anyag 2007-es évre vonatkozó számadat, ezen 40 százalék, szívesen bemutatom önnek majd. Köszönöm szépen, következik az ötös napi rendi pont, ami egy közös vita, az ötös, hatos és hetes napi napirendi pontokat foglalja magába, mégpedig az Európai Külügyi Szolgálat tevékenységével fogunk foglalkozni. Greszle képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm jelentéstevőként szólok fel a Kokobu részéről a költségvetési rendtartás ügyében vagyunk illetékes bizottság. A Kokobu ebben a vitában rendkívül fontossággal bír, és ilyenként kell is fellépjem. A spanyol elnökség ma egy kompromisszumos javaslattal élt, az Eston javaslatra válaszolva. Az Eston javaslat, tehát hivatalosan megkaptuk, ám a spanyol elnökség tervezetét csak nem hivatalos formában kaptuk készhez jelenleg. Egy által, általános értékelést adnék az Eston javaslatról is, meg a kompromisszumos javaslatról is. Ehelyt utalnék arra, hogy e területen négy dosszi, négy témacsomag van. Az egyik az Európai Szolgálat alapító okiratáról van szó, ez a meghallgatással függ össze. Aztán a költségvetési eljárás, a teljes együttdöntési eljárással, aztán a személyzeti alapszabály témaköre, és a költségvetés, mint olyan a negyedik témacsomag, amelyel e téma, kérdés kapcsán foglalkoznunk kell. Az Európai Parlament feladatait ö, is értékelnünk kell, ezt korábban nem tettük meg. Eston asszony javaslata, amely előttünk van, költségvetés rendőrség szempontból rendkívül problematikusnak látom, mert hogy keveri a kompetenciákat. Nem, nem világosan határozza meg a hatásköröket a külügyek vitelében, hanem különféle, mint mondottam, illetékességi felelősségi körök keveredéséről szól. Ezért a, alapvetően a külügyi, bizottság az Európa, a külügyi szolgált Európai Bizottságon kívül kerül megszervezésre. Ez pedig egy sor jogi, meg költségvetési jogi problémát vet fel, meg személyzeti jogi problémákat, amelyek nem álltak volna fel, hogyha a külügyi szolgálat az Európai Bizottság kebelén belül jött volna létre. Ezért sürgető kérésem, hogy tehát még egyszer kell mutatnom, hogy ezen problémák nem is lennének, nem válnak fönn ezek a bajok, hogyha a bizottságon belül működne a külügyi szolgálat. A legfőbb probléma pedig a költségvetés rendőri szempontból a hatáskörök összekeveredéséből adódik. A jövőben tudnék a delegáció vezetője egy harmadik országban az Európai Bizottság nevében ad ki pénzeket, ám nem lesz az Európai Bizottság alkalmazottja, vagy tisztviselője. Ez a költségvetési szak ellenőrzési szakbizottság szempontjából ez nem megengedhető eljárást volt korábban is, hiszen csak egy európai bizottsági tisztviselő dönthet bizottsági közösségi pénzek kiadásáról. Ez a, mert a költségvetést csak így lehet végrehajtani. Tehát, ha a külügyi szolgálat operatív eszközöket is ki akar adni, műveleti szinten, akkor egy sor ilyen segédkonstrukcióra mankóra lesz szükség ahhoz, hogy ezek jogosult kiadások legyenek majd a külügyi szolgálat részéről. És az Európai Bizottság továbbra is velünk szemben felelős marad ezekért. Persze akkor majd kérdés lesz az is, hogy hogyan lehet az Európai Bizottságot elszámoltatni olyan döntésekkel kapcsolatban, amelyek a bizottságon kívül történtek, és költségvetési kihatásaik vannak. Ez a mi szempontunkból hatalmas problémákat jelent. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság az anyagában a, a prioritások konfliktusa címén egy teljesen új témakört vezetett be, ők is érzékelik ennek a problematikus voltát. És ez mindez bennünket a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság körében aggodalommal kell, hogy eltöltsön. Tehát, hogy nem tudjuk megkérdezni, hogy döntést hozó tisztviselő konkrétan mit is tett, az nem elfogadható, ezért fontos, hogy harcoljunk azért, hogy világos hatásköri elhatárolások ügyében szülesen döntés, különösen a költségvetési eszközök kiadására vonatkozó döntések ügyében legyenek világosak ezek a hatáskörök. Ezt kell követelnünk. Ha meg azt nézem, hogy a tanács mit tett az asztalra, akkor első pillantásra azt kell mondanom értékelés gyanánt, hogy a tanács még messzebb áll a parlamenttől azok a dolgok, amik már, amik már most is problémát jelentenek a koreper részéről az első olvasatban, még súlyosabbakká lesznek, ha ez így valósul meg. A spanyol elnökség is, anyaga is felsorolja a szolgálatokat, az Európai Parlamenten belül pedig van egy irányítóbizottság, egy irányító csoport, amely abban egységes, hogy az Európai Bizottságon belül kell, hogy működjék formailag a külügyi szolgálat, mert az Európai Bizottság az a sui generis, az a szervezet, amely saját jogalappal működik. Ez az Olafra vonatkozóan is így van, hogyha ez így lett volna, sok bajt megkerülhetünk volna. A másik problématikus kérdés a személyzet ügye. A tagállamokból jön egy harmada a vezető munkatársaknak, de az, hogy ezt az egyharmadot hogy válogatják ki a tagállamok, a tagállamokra hagytuk. Nem lesz tehát közös meghatározás arra vonatkozóan, hogy mit is jelent egy diplomata állása vagy feladatköre. Tehát jó lenne, hogyha az Európai Bizottság is szót kapna ennek az egyharmadnak is a kiválasztásában. A parlamenti irányító bizottság ebben is egységes volt, az összes szakbizottság összes jelentéstevője egységes volt abban, hogy minden javaslattal foglalkozni kell. A személyzeti alapszabály májusban, júniusra várható, a neked első tervezete, ezzel is foglalkoznunk kell. A kokuba részéről azt kell mondanom, hogy itt a kérdése forog fenn az ellenőrzési, a költségvetési ellenőrzésnek. Ezek a nem világos viszonyrendszerek, amelyekről beszéltem, mindenképpen figyelmet érdemelnek, az elszámoltatás szellemének megfelelően kell az Európai Parlament részéről megkövetelnünk azt, hogy ezek a hatáskörök világosak legyenek, hogy felelős legyen ez a szervezet. Egy másik ponttal kapcsolatban szeretném, hogy a Kávla képviselő felszólalna. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó, hogy erre a szeszmecserére egyeztetésre sor kerül. Gressler asszonyhoz szeretnék csatlakozni, valóban igaz, hogy egy az Európai Unión belül egy sui generis szervezetet létrehozzunk, az mindig új problémákhoz fog vezetni, költségvetési eljárás szempontjából legalábbis. Az Európai Unió költségvetését változtatjuk így, ahogy Gressle asszony is mondta, nincsenek bevált mechanizmusok arra, hogy megfelelően tervezzünk, hajtsunk végre és ellenőrizzünk eh, közpénzköltést ilyen esetben. Két lehetőségünk maradt tehát. Az egyik, hogy megpróbáljuk az európai külszolgálatot hozzá igazítani a meglévő mechanizmusokhoz. Ez Greszta asszony javaslata. És ugyanez a javaslat a Brock-Ferhofstadt dokumentumban. Szerintem ez nagyon jó választás lenne, hogyha a tanácson át tudjuk valahogy ezt verni. Bár véleményem szerint a tanácsban várhatóan komoly eh, ellenállásba ütközik majd ez a javaslat, és hogyha a külszolgálatot nem tudjuk a meglévő mechanizmusokba valahogy beszorítani, akkor ez azt jelenti, hogy egy alapos, részletes új mechanizmust kell a nulláról létrehozni, amely az új így kvázi intézmény funkcióihoz is illeszkedik. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szempontjából azt kell figyelembe vennünk, hogy az egyes elveket hogyan tudjuk alkalmazni, a felelősség, az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a hatékonyság. Ez a négy alapelv számunkra. Az alapprobléma, amely a külszolgálat szulgeneris jellegéből ered, az nem más, mint hogy nehéz lesz különbséget tenni. Az Európai Bizottság és az Európai Külszolgálat felelősségi körei között. Jó néhány elemzés, dokumentum készült. Catherine Ashton, alelnök asszony szolgálata is az Európai Parlament szakértői is készítettek jó néhány ilyet. Azonban ez idáig nem történt egyértelmű szétválasztása a két intézmény hatáskör feladataik között. Attól tartok, hogy bármit is teszünk, a parlament nem fogja egyértelműen tudni tisztázni ezt a problematikát. Ez pedig nehézségekhez vezet majd, amikor az Európai Unió, illetve a két intézmény költségvetését kell ellenőriznünk. Ezért úgy vélem, hogy A koordinációra, a konkrét mechanizmusra kell koncentrálnunk. Két koordinációs szintet kell létrehozni. A külszolgálat és a bizottság közötti koordinációs szintje ezek közül az első, mert ahogy jó néhány dokumentum utal erre, egy horizontális eh, munkamegosztásra kerül majd sor, legalábbis költségvetési szempontból. Az Európai Bizottság tervez, a külszolgálat pedig rosszul mondom, javítom magam, az külszolgálat tervezi a költségvetést, és a bizottság hagyja végre. Amikor a költségvetési tervezés és végrehajtás terén a felelősségi köröket próbáljuk majd körülírni, akkor attól tartok, hogy nagyon komoly nehézségekkel fogunk szembenézni. Ezért a mechanizmusokra, a koordinációs mechanizmusokra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, beleértve a döntéshozatali mechanizmusokat, a kezdeményezés eh, jogát, a parlament részvételét a folyamatban, a beszámolást, illetve az európai szakpolitika végrehajtását a külszolgálat terén. Az európai bizottság tagjai, tehát a biztosok is komoly szerepet kell, hogy játszanak. Ez közvetlenül nem kapcsolódik ugyan a közszolgálat létrehozásához, de amikor az egész költségvetés átdolgozásáról beszélünk, és a felelősségi körökről, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy az alelnök és három másik biztos is ugyanazon a területen dolgozik. Először is nagyobb figyelmet kell szentelni a koordináció részleteinek. Egyértelműen kell elhatárolni és felosztani a különböző intézmények felelősségeit, felelősségköreit, hatáskörét, feladatait. A demokratikus elszámoltathatóság parlament felé történő beszámolás kérdése is felmerül, illetve a költségvetési elszámolás kérdése is felmerül. Itt jó néhány kérdőjel megoldatlan probléma van még. A Brock és Ferhofstadt urak által készített dokumentum legújabb változata is jön egy kérdést vet fel, és nagyon jó javaslatokat, ajánlásokat is tesz. Nek ők ketten bizonyos alapelvekhez ragaszkodnunk kell. Először is parlament irányába történő elszámolás, beszámolás kérdése. Két opciót is felvázol a Brock-Verhofstadt dokumentum, vagy a tanács kezdeményezésére, vagy a főképviselő javaslatára a tanácsban minősített többséggel kerül megszavazásra. Szerintem a másik a sokkal jobb, hogyha újabb politikai és pártpolitikai egyensúlyokra törekszünk, akkor nagyon nagy nehézségekbe ütközhetünk, hogy megpróbáljuk megtalálni, rá világítani arra, hogy ki miért felelős. az mutathatóság eh, esetében, például a delegációvezetők kérdése, azok kinevezése felmerült Kreszle asszony is utalt erre, nagyon bonyolult a jelenleg az eljárásrend, a külszolgálat a tervezésért felelős, aztán a bizottság a végrehajtó, aztán a végre, helyi végrehajtás megint csak a külszolgálathoz kerül a delegáció vezető személyében, Tehát ez a felelősségi eh, és hatáskörök oda-vissza ugrálása problémás lesz a kinevezések tekintetében is, hiszen a delegációvezetők, képviseletvezetők is nagyon eh, magas szintű hivatalnokok, eh, akiknek a kinevezése roppant összetett folyamat eredményeképpen történhet meg. A költségvetési elszámoltathatóság különösen fontos a mi szakbizottságunk számára. Gyakorlatban a külszolgálati célokra fenntartott költségvetés felosztására kerül majd sor. Jelenleg a tanács és a bizottsághoz tartozik ez. Ez a külszolgálathoz és a bizottsághoz kerül majd át. Az az alapgondolat, hogy az administratív operatív költségeket a közszolgálat kezeli majd, és egy új mentesítési eljárás is létrejön, pont az administratív költségek tekintetében, ehhez azonban a pénzügyi rendeletet is megfelelően módosítani kell. Uh, the separation of the expenses, we have to be very clear in, into administrative and operation. Az administratív és az operatív költségek elkülönítése nagyon nehéz eh, lesz. A parlament például jó néhányszor kért eh, tájékoztatást az elmúlt évben, években azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az administratív és operatív költségeket eh, szétválasztani. Egyértelmű választ ez idáig nem kaptunk erre. Vannak érvek, amelyek alapján valóban nehéz a kétféle költségeket szétválasztani. Kérdés tehát, hogy ki miért lesz felelős az adminisztratív költségek, amelyek a külszolgálathoz kapcsolódnak például. Nem mindent felölelnek majd. Mert a bizottság által hozott döntéseknek is lehetnek adminisztratív költségmozatai. Jó lenne, hogy az Európai Parlament egy olyan konszolidált költségvetési tájékoztatást kapna, amely tartalmazná mind a külszolgálat költségvetését, illetve azokat a forrásokat, amelyeket a bizottságon keresztül különítenek el a külszolgálat számára. Így tudunk csak egy átfogó képet kapni arról, hogy a külszolgálat céljára milyen összegeket fordítunk erre, tehát alapvető szükségünk van. A költségvetési eljárás nem lehet feje tetejére állítani, de mégis lehetséges az, hogy egy ilyen konszolidált költségvetést kapjunk, hiszen csak így láthatunk tisztán, hogy pontosan mennyi pénzt fordít az Unió külszolgálati célokra. Elnök úr, befejezem, ígérem most már mindjárt két dologra, hogy utaljak még röviden, érintőlegesen, az egyik a duplikáció, a másik pedig a költségvetési semlegesség. A duplikáció, átfedés, kettőzés Miről beszélek itt? be, uh, and there should be a budgetary neutrality, that means no new funds. Ez azt jelenti tehát, hogy új források uh, nem kerültek a szolgálathoz, közszolgálathoz. Ezt gyakorlatilag lehetetlen elérni, mert a tanástól és a bizottságtól a külszolgálathoz helyeznek át embereket, szervezeti egységeket, így az administratív költség nyilvánvalóan nőni fog. Ugyanakkor a tanács és a bizottság is megtart majd néhány embert vagy osztályt, és ez tehát nem ugyanaz lesz. Lesznek persze új diplomaták is, akik a tagállamokból érkeznek, amely további finanszírozási vonzattal, következményekkel jár. Majd a második kérdés, amelyre Gressle asszony is hosszasan beszélt, ez a duplikáció kettőzés kérdése. Gressle asszony azt javasolja, hogy az Európai Bizottság legyen felelős. Nem, javítja magát a hozzászóló. A, bizot, a külszolgálatot alapvetően a bizottság szervezeti kereteibe illesszék be, de meg lehet-e fosztani eh, a külszolgálatot, az új uniós külszolgálatot saját költségvetési eh, osztályaitól, pénzügyi szakértőitől. Hát nem vagyok ebben biztos, de a parlamentnek arra kell figyelnie, hogy az ilyenfajta duplikációt elkerüljük. Ezek a legfőbb kérdések, amelyek számomra eh, a mi szakbizottságunk szempontjából felmerültek. Köszönöm szépen! a jogalkotási javaslattal kapcsolatban Rivellini képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ma egy olyan javaslatról beszélünk, amely az 1705 per 2002-es rendeletet módosítja, és az Európai Közösség általános költségvetésére vonatkozik, a külszolgálat működtetésével kapcsolatban. Azok a kollégák, akik még nem tudták a helyzetet felmérni, röviden szeretném ismertetni az igen kényes ügyeket az európai külszolgálattal kapcsolatban. Megkaptuk, sőt, mondjuk azt, hogy négy különböző jogi aktus létezik. Az első egy olyan javaslat, amelyet a tanács fogalmazott meg, és a szolgálat működésének feltételeit rögzíti. Ebben az esetben a parlamentet csak kikérdezik. Ezen belül Kálfin képviselő foglalkozik az anyaggal, a kont ö, részéről véleményezőként, de az AFET a fő ö, illetékes. Aztán második jogi aktus, Európai Parlamenttel együttdöntési eljárásban a kont szakbizottság a felelős, és én jó magam vagyok a jelentéstető. Hármas a staffal kapcsolatos kérdések. Itt a Júri az illetékes, Herzog képviselő, és a negyedik jogi aktus a 2010-re vonatkozó költségvetés, ahol megint csak a budzs vagy kont szakbizottság a illetékes. Nos, ebből a négy javaslatból igazából csak kettőt kapott meg mostanáig a parlament. A tanács azt az első javaslatot, amelyet felsoroltam, átküldte, valamint a pénzügyi ö, évvel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó jelentést küldte még át. De azt szeretném most kérni, hogy a bizottság jelenlévő képviselője válaszoljon a kérdésemre. Az önök szerint mikor fognak ezek a javaslatok végre megérkezni az asztalunkra? Vajon ez kimódolt eljárás, hogy ne egyszerre kapjuk meg mind a négy javaslatot? Hiszen március 24-én már a bizottság ezeket megalkotta, tehát a külügyi szolgálattal kapcsolatos négy ö, jogi aktust is megfogalmazta már a bizottság. Nos, én most csak azokkal a kérdésekkel fogok foglalkozni, amelyek a saját hatáskörömbe tartoznak, még akkor is, hogyha nagyon nehéz a többi szakbizottság véleményét figyelmen kívül hagyni. Mint ahogyan azt korábban is láthattuk, a tanácsi javaslatban a külügyi szolgálat igazából úgy néz ki, mint egy autonóm Európai Uniós intézmény működése alapján. És ez külön működne a bizottságtól, és külön működne a tanács főtitkárságától is. Gyakorlatilag a fő képviselő hatáskörébe tartozna a külügyi szolgálat működtetése, tehát egy külön intézményé válna. Lenne egy központi adminisztrációja, és az Európai Uniós delegációk tartoznának alá, amelyek a világ különböző pontjai működnek így végezni, tehát a munkáját. És földrajzi deszkek beosztása alapján működne a külügyi szolgálat, illetve lennének tematikus beosztású ö, egységek is, amelyek multilaterális kérdésekkel foglalkoznának. Nos, hát az én véleményem szerint három kritikai megjegyzés is illetheti ezt a javaslatot. Egyrészt arról van szó, hogy az administratív költségek, valamint a parlament mentesítését várja az intézmény, pedig a 145-ös cikket nem módosították, amely pedig a mentesítési eljárással kapcsolatos szabályokat fekteti le. Emlékeztetném önöket arra, hogy a mentesítés a 319-es cikk alapján az unió működésével kapcsolatban csak az Európai Bizottság kaphatja meg. Ilyen értelemben az Európai Parlament veszítene saját hatásköréből, hiszen a mentesítési eljárás a 319-es cikk alapján csak az Európai Bizottságra vonatkozhat. Második kritikai megjegyzésem. A jelenlegi főképviselő, Eston asszony, lenne az irányítója ennek a külügyi szolgálatnak, és ilyen értelemben sokkal nagyobb hatalom koncentrálódna költségvetési szempontból a kezében. A harmadik kritikai megjegyzésem az AFKO részéről Ferhofstadt képviselő, jelentéstevő a következőket mondta, és most idézem. Miután a szerződés nem ö, rendelkezik erről másképpen, ezért ügynökségként kell kezelni a külügyi szolgálatot, és az Európai Bizottsághoz kell kapcsolni a működésének. Nos, hát mi különböző pártokhoz tartozunk, Ferhofstadt képviselő és jó magam, de ebben a pontban tökéletesen egyetértünk. Hadd értékeljem tovább a helyzetet. A javaslat szerint ennek az új jogi testületnek a napi működése úgy működne, hogy a főképviselő és annak helyettesei irányítanák. Valamint a fejlesztési alap az európai demokráciával kapcsolatos alap működését, illetve ez ide kapcsolódó források elosztását végeznék. Nos hát ezeken a területeken az összes döntést a bizottság hozná meg pedig a bizottság maga úgy fogalmaz, hogy a következőképpen kell megosztani a munkát. Stratégiai kérdésekről a külügyi szolgálat döntene, különböző stratégiai dokumentumokat hozna létre, és a nemzeti programokat is ők intéznék. De ugyanakkor a bizottság lenne a felelőse ezeknek a programoknak a megvalósításának. Na most hát itt azért világossá kell tenni a helyzetet, hiszen eléggé konfúz. És én pedig nem szeretném, hogyha ez mondjuk egy kimódolt döntés lenne a bizottság részéről, hiszen a 49-es cikk alapján a pénzügyi rendeletben az ötös fejezetben olvasható öm, pénzügyi szolgáltatások csak úgy valósíthatók meg, hogyha figyelembe veszük a Lisszaboni szerződés által biztosított új jogköröket is. Éppen ezért fontos az, hogy részleteiben megvitassuk ezeket a döntéseket, és a parlament jogi szolgálatának is kikérjük véleményét. Van egy másik kérdés, amit szintén tisztázni kellene. Az Európai Unió delegációinak működése hiszen ezeket a delegáció vezetők fogják vezetni, akik a fő képviselőtől fogják kapni felhatalmazásukat. Azokon a területeken, ahol a bizottság is közbeléphet kompetenciája alapján, ott a bizottság is adhat majd utasításokat. Erről azt olvashatjuk, hogy a delegációvezetők alárendelt vezetői szerepükben, költségvetési szempontból, azon főigazgatónak kell, hogy feleljenek a bizottságnál, aki delegációjukat létrehozta. Itt eléggé vitatható megint csak ez az intézkedés, hiszen konfúz, nem lehet érteni, hogy pontosan ki mit, miért fog felelni. Azért is még bonyolultabb a helyzet, mert legalábbis az olasz, az angol és a német verziók szerint a külügyi szolgálat működéséhez szükséges költségvetéssel kapcsolatos kérdések sem tisztázottak. Azt hiszem, hogy ilyen értelemben módosításokkal kell, hogy éljünk, hogy ezeket a kérdéseket végre tisztázhassuk. Ezen kívül. mind nem is szó, esik szó arról, hogy hány diplomata dolgozna a külügyi szolgálatban, hiszen ugye itt a bizottság, a tanács, illetve a tagállamok delegálnának diplomatákat. Itt igazából csak annyit olvashatunk, hogy amikor már teljes működésében láthatjuk majd a folyamatot, akkor majd egyharmada az ott dolgozó diplomatáknak a tagállamokból fog érkezni. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy a parlament dolgozói előtt is meg kellene nyitni ezt a lehetőséget, hiszen erre Buzek elnök úr is utalt, és fontos lenne az is, hogy a bizottság és a tanács által létrehozott munkacsoportban, amely a külügyi szolgálat jövőjével foglalkozik, a parlamentből is részt vehessenek megbízottak. Nos, hát úgy tűnik, hogy a koreper szintjén bizonyos tagállamok olyan javaslatokkal éltek, hogy majd ők fogják kinevezni a staffot, és ki fogják zárni ebből a tanács titkárságát is, sőt még Lady Ashton magát is. Nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy csak plegyka, de azért ezt ki kellene deríteni, mert a múlt héten szerdán úgy tűnik, hogy erről született megállapodás, hiszen a főbb frakciók is utaltak arra, hogy itt csak a nemzeti logika érvényesül. Aztán egy másik fontos kérdés, a dotáció. Itt még nem állnak rendelkezésre reális számok, összegek. Nagyon sokszor csak plegyka szinten hallunk ilyen összegekről, de ezek egymástól nagyon különbözőek, úgyhogy szeretnénk, hogyha a bizottság végre konkrét szav, összegekkel kell szolgálna felénk, mennyibe fog kerülni a külügyi szolgálat, és mennyit költenek rá most, és a jövőben mennyit kívánnak rá költeni. És ezek a források, ezek az összegek a teljes külügyi szolgálat működését le fogják fedni, vagy csak az önök által a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkozzandó fogják dotálni a delegációkat. Nagyon jó lenne, hogyha meghallgathatná a parlament a delegációk vezetőit, mielőtt kinevezik őket. Kérem, hogy ezeket a kérdéseket a bizottság tisztázza. És végül. Először is úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, miután egy külön intézményként köze, kezelik a külügyi szolgálatot, számunkra ez nagyon problematikus, tehát erre oda kellene figyelni. Második megjegyzésem, kevéssé világos a pénzügyi helyzete a külügyi szolgálatnak, és főként a delegációvezetők hatásköre pénzügyi szempontból, ezt is világossá kellene tenni. Azután az 50-es cikkre utalnék. Itt megint csak arra lenne szükség, hogy odafigyeljünk erre a kérdésre, erre a pontra is. És miután még most sem létezik egy működési szabályzat a külügyi szolgálat vonatkozásában ezt is meg kellene valósítani, és aztán az administratív és operatív költségek megint csak hiányosak, ezeket is ki kellene egészíteni. A 49-es cikkre vonatkozó módosításaink a Lisszaboni szerződésből fakadóan arra mutatnak rá, hogy mindezekre a kérdésekre nagyobb figyelmet fordítsunk. Hetes pont. Az Európai Parlament a múlt év októberében a külügyi szolgálattal kapcsolatban megfogalmazta elvárásait, sajnos még most sincsenek azonban a költségekkel kapcsolatban pontos számítások, ezért úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az összes létező javaslatot megvitathassa, és nem pedig külön-külön tekintse a különböző működési területeket, hanem a külügyi szolgálat egészére vonatkozóan kapjon adatokat. Hiszen mi azt szeretnénk, hogyha egy az Európai Bizottságon belül működő szolgálat jönne létre, még akkor is, hogyha működése független, lenne, de azt szeretnénk, hogyha a működés során figyelembe vennék teljes mértékben az Európai Parlament véleményét is. Márpedig ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogyha a pénzügyi eh, rendelet csomagot tiszteletben tartjuk, hiszen az Európai Külügyi Szolgálat ennek alapján kell, hogy működjön. Ezt írja elő a Lisszaboni szerződés, úgyhogy mi is ezt követeljük. Összefoglalva, miután nem rendelkezünk megfelelő információkkal, ezért jó magam jelentéstevőként nem tudom támogatni a megkapott anyagot. Politikai szempontból is értékelném a helyzetet. Világos, hogy a tanács, miután itt a tagállami logika érvényesül, szeretné, hogyha ellenőrzési joggal bírna a külügyi szolgálat felett. És az is világos, hogy a bizottság is ezt kívánja, és nem világos még a hatáskörök pontos leosztása. De a demokrácia ellenőrzési szempontjából az Európai Parlamentnek és annak képviselőinek alapvető feladata az, hogy ellenőrizze a külügyi szolgálat működését. Ezt követeli meg a demokrácia, és nem lehet az Európai Parlamentet kizárni ebből a munkából, sem pedig az Európai Parlament Költségvetési Bizottságát, miután költségvetési vetülete is vannak ennek az egész kérdésnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következő jelentéstevőre ö, térünk rá, Bácsis Balcó úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Három előttem szóló világosan rámutatott olyan problémákra, amelyek jól megragadhatóak. És való igaz, joggal vethető fel a kérdés, vajon a külügyi szolgálat irányítása, annak megszervezése, vajon a legbonyolultabb megoldás keresése alapján állt-e föl? A költségvetési, új költségvetési struktúra csak a vonatkozó költségvetés csak akkor határozható meg, hogyha az új struktúra feláll, és a vonatkozó döntések megszületnek a pénzügyi szabályoknak megfelelően, és hát a, ide vonatkozik a tisztviselők jogállásra vonatkozó alapszabály is. Tehát a véleménytervezetek fogalmazói szorosan együtt kell működjenek. A rendelkezésre álló információk szerint az Európai Bizottság 2010-es költségvetésével a júniusban kerül benyújtásra, addigra világosabban tudjuk meghatározni a bennünket foglalkoztató célokat is. A korábban felszólalók is megfogalmaztak olyan kétségeket ezzel kapcsolatban, amelyeket csak támogatni tudok, illetve azok egyetértek. Az Európai Parlament annak idején, amikor jóváhagyta Barozó bizottságának jelölését, akkor nem volt arról szó, hogy az Európai Bizottság hatáskörén kívül, teljesen kívülálló szervezetként áll majd fel a külügyi szolgálat Gressz asszony is rámutat arra, hogy a tanács és a bizottság is sokkal szorosabban együtt kell működni az Európai Parlamenttel ezzel a kérdéssel kapcsolatban is. Hiszen mi kell legyünk, mi leszünk felelősek e szervezet tevékenységének értékeléséért, a különösen egyes alapokból ö, fizetett kiadások végrehajtásáért, annak hatékonyságáért. Ilyen értelemben is nagyon fontos, hogy egyrészt megoldjunk még olyan nagy nyitváló problémákat, amelyekről három képviselőtársam is szólt, és csak ezt követően eshet arról szó, hogyan lehet a külügyi szolgálat működéséhez szükséges pénzügyi kihelyezéseket, allokációkat jóváhagyni. Köszönöm szépen! Mielőtt megadnám a bizottság képviselőnek a szót, jó magam is megjegyzéseket fűznék ehhez a témához, hiszen Gressle asszonyal együtt részt vettem az Európai Parlament, valamint Buzek elnök úr által kezdeményezett munkacsoport ülésén, és mi nagyon keményen azt fogjuk védeni, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak fontos szerep jusson ebben a kérdésben, és ne alárendelt szerep. Ugyanis fontos látni azt, hogy a főképviselő szerepe hogyan valósul meg a külügyi szolgálat szempontjából, és ide mi úgy kapcsolódunk, hogy itt azért nagy összegekről van szó, amelyekről ugyan még konkrét adatokat nem kaptunk, de mégiscsak ezt ellenőriznie kell a parlamentnek. Aztán ott van a staff, a személyzet kérdése, ezzel kapcsolatban sem világos még a helyzet. Aztán van még két olyan pont, amelyek rendkívül fontosak, és a jövőben, illetve a múltban már problematikusak voltak. Az egyik az együttműködési szektor, hiszen ezzel kapcsolatban valóban a főképviselőnek jut fontos szerep, és aztán vannak még olyan kérdések is, amelyek a konfliktusok, fegyveres konfliktusok sújtotta területekre vonatkoznak. A koordinátorok ülésén egyébként beszéltünk is erről, holnap el is fogom mondani, hogy Afganisztánban milyen problémák merültek föl. Éppen ezért a többi szakbizottsági elnöknek és Buzek elnök úrnak is elmondtuk azt, hogy számunkra rendkívül fontos az, hogy központi szerephez jusson a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a külügyi szolgálat felállításában, illetve működésében. Mi is úgy gondoljuk, hogy valóban itt egy független szervezetre van szükség, amely a bizottságnak alárendelve végzi munkáját. Még egyszer hangsúlyoznám azonban szakbizottságunk szerepének központi voltát, és Juan Yen úrnak most meg is adnám a szót, aki a bizottságtól érkezett hozzánk, hogy ismertesse a feltett kérdésekre adott válaszokat. Köszönöm szépen! Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a jelentéstevőket, és mielőtt még a dolog lényegi kérdéseire rátérnék, először néhány ütemtervel kapcsolatos témát mondanék el. Eston asszony. Ugye itt egy formális javaslatra került sor. A pénzügyi tervezettel kapcsolatban is vannak még javaslataink, de formális értelemben még nem kapták meg önök a parlament részéről a státusz módosítására vonatkozó ö, jogi aktust. Ugye itt bizonyos eljárásjogi szempontokat is figyelembe kell vennünk, ilyen például az, hogy ki kell kérnünk a szakszervezetek véleményét. Reprezentatív szakszervezetek tisztviselők érdekeit védendő. Beleszólnak ebbe a kérdésbe, tehát ő nekik ki kell kérnünk a véleményüket, és ez bizonyos időt vesz igénybe. Azután a kiigazított büdzsé minél hamarabb megvitatásra fog kerülni, és ezt be is fogjuk terjeszteni a parlament elé. Tudjuk, hogy a definícióval kapcsolatban nagyon fontos döntéseket kell hoznunk, hiszen a tanács, illetve a bizottság által delegált személyzetre vonatkozó munkaköri leírásoknak is meg kell jelenniük, most egyébként pont ezen dolgozunk, illetve a kiigazított költségvetést tárgyaljuk. Amint meg lesznek a végleges adatok, amint ezek rendelkezésre állnak, akkor ezeket majd az önök rendelkezésére fogjuk bocsátani, ez körülbelül négy hetet fog igénybe venni. Nézzük most a tartalmi kérdéseket, amelyeket a jelentéstevők felvetettek. Van itt egy alapjelentés, amelyet már megkaptunk, és amely arra vonatkozik, hogy hogyan is kívánjuk felállítani a külügyi szolgálatot. Úgy döntöttünk, hogy egy bizonyos fajta autonómiát, önállóságot adunk a külügyi szolgálatnak. A szerződésből, a Lisszaboni szerződésből fakadóan kell létrehozni az Európai Külügyi Szolgálatot, amely a főképviselő alá tartozik. Politikai szempontból is döntéseket hoztunk, azt mondtuk, hogy a főképviselő elég nagy önállóságot fog kapni, még akkor is, hogyha a szerződés betűje szerint nem külön intézmény a külügyi szolgálat. Ami pedig a költségvetési szempontokat illeti, mit is jelent ez? Azt kérték tőlünk, hogy hozzuk létre a szolgálatot olyan formában, mintha az egy majdnem intézmény lenne. És ez pedig költségvetési szempontból azt jelenti, hogy költségvetési önállóságot is kell adnunk adminisztratív szempontból ennek a testületnek. Ami pedig a működési, operatív költségeket illeti, ezeket a bizottság fogja továbbra is ellenőrizni. A bizottság számára ez kulcsfontosságú a megközelítés szempontjából. ugyanis nem kívántuk azt, ami egyébként ellentétes is lett volna a szerződéssel, hogy az operatív költségek a bizottság hatásköréből ki szivárogjanak. Éppen ezért a mi munkánk arra koncentrált, hogy ezt a fajta célt tiszteletbe tudjuk tartani, és ugyanakkor a külügyi szolgálatot hatékonysággal ruházzuk fel, pénzügyi szempontból is. Ugye itt van egy nagy probléma, amelyről beszéltek is többen. A láncolat megtört, a, ugyanis a bizottság és a delegációvezetők közötti kapcsolat nem tisztázott a segélyezési politikában az Európai Bizottság a delegáción keresztül, delegációkon keresztül decentralizált módon is hozzájárul a fejlesztési politikához, de ugyanakkor a delegációknak is van egyfajta pénzügyi önállósága, amelyet felhasználhat a tevékenysége során. A mai séma alapján a delegációvezetők most már nem a bizottság berkeiből kerülnek ki, innentől kezdve nem is kaphatják meg ugyanazokat a szerepeket, jogokat, mint a korábbi delegációvezetők, akik bizottsági alkalmazottak voltak. Ugyanakkor, miután hatékony szolgálatot szeretnénk felállítani, ezért fele, felmerült bennünk a kérdés, hogy mégis hogyan oldjuk meg ezt a problémát az ellenőrzések hatékonyságát, a minőségét is biztosítani kell. Az lenne tehát a cél, hogy újra megvalósuljon az a eltört láncszem, amely a bizottság és a delegációk vezetői között létezett régen, és ilyen szempontból egyfajta, egyfajta utasítási láncot hozhatnánk létre, mert így lehetne biztosítani azt, hogy a bizottság a jó pénzügyi gazdálkodási szempontokat meg tudja valósítani, és be tudja tartatni. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy a delegációvezetők idézőjelbe téve egyfajta nagykövetként járhassanak el, és ehhez nagyon fontos volt az, hogy megkapják azokat a felelősségi köröket, amelyek még a főképviselő intézményének létrehozása előtt a sajátjai voltak. a bizottság számára nagyon fontos volt az, hogy részt vehessen a kijelölési folyamatban, és az illetékes főigazgató az Unió külügyi szolgálatának vezetőjét nevezheti ki, és ilyen szempontból a delegáció vezetők pénzügyi elszámolási kötelezettséggel bírnak az illetékes főigazgatóság felé a bizottságon belül. Ugyanazok lesznek a jogok és kötelezettségek, mint bármilyen bizottsági alárendelt szerepben. Ilyen szempontból a bizottság továbbra is instrukciókat adhat majd a delegáció vezetőknek. És ehhez hozzá szeretném azt is fűzni, hogy az Olaffal kapcsolatos szabályok továbbra is életben lesznek, és a szabálytalanságokat továbbra is fel fogjuk tudni göngyölíteni a bizottság berkein belül, amennyiben ilyenek felmerülnek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen szempontból elég világos a helyzet. Tehát a séma továbbra is olyan marad, hogy a bizottság teljes mértékben ellenőrizni tudja azokat az operatív költségeket, amelyek a delegációk működéséhez kapcsolódnak, és tudni kell azt is, hogy a delegációvezetők és a delegációk maguk az együttműködési szekciók a bizottság illetékes főigazgatóságaival együttműködésben fognak dolgozni. Ezzel biztosítani tudjuk azt, hogy legalább ugyanolyan szintű maradjon a minőség pénzügyi ellenőrzés szempontjából, mint amilyen korábban volt. Második megjegyzésem. Ami a stabilitási, illetve a választási megfigyelő missziókkal kapcsolatos alapokat illeti, ezeket mind-mind továbbra is a bizottság fogja kezelni, és a bizottság javaslatát ma vitatja meg a tanácsban belül az illetékes miniszteri szint, hogy ezeknek az alapoknak az inté- a kezelését továbbra is a bizottság vezesse, még akkor is, ha a felelősség a főképviselőjé, aki egyben a bizottság alelnökeként is dolgozik. Tehát itt ezek a funkcionáriusok nem fognak a külügyi szolgálatba átkerülni, de mégis ezt a munkát fogják végezni. Tehát ez a mi véleményünk. Ami a programozást illeti. Itt megint csak pontosítani kell a helyzetet. Politikai koherencia szempontjából oda kell figyelni erre a kérdésre, és fontos az is, hogy a külügyi szolgálat politikai szempontból koherensen működjön. Azonban, ami a programozási döntéseket illeti, valamint a finanszírozási döntéseket, nos hát ezeket a döntéseket továbbra is a bizottság fogja meghozni, bizottsági, testületi szinten, tehát ilyen szempontból nem lesznek változások a jelenlegi eljáráshoz képest. És végül, nagyon sok gondolat van még itt, ami felmerült, és amelyre esetleg választ is várnak, de mégiscsak most hadd térjek ki az accountability, az elszámoltathatóság kérdésére. Amennyiben az Európai Bizottság továbbra is az operatív költségek elszámolásáért felelős marad, az ebben a keretben felmerülő költségek továbbra is a bizottság alá fognak tartozni. Eston asszony is többször elmondta, hogy ő elfogadja a mentesítési eljárásra vonatkozó elveket. Ezt Eston asszony is elfogadja, hogy erre a parlament jogosult. Azonban voltak megjegyzések azzal kapcsolatban, hogy a 145-ös cikket nem változtatták, meg nem módosították a pénzügyi rendeletben. De szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy igazából a, 100, a 319-es cikk kettes bekezdésében a szerződésben olvashatjuk azt, hogy a mentesítés a mentesítést a bizottságnak kell megadni. Úgyhogy politikai szempontból vannak olyan mentesítések, amelyeket más intézmények kapnak meg. Tudjuk, hogy ez a gyakorlat itt a parlamenten belül is. Ennyit szerettem volna elmondani a dolgok jelenlegi állásáról, azokról a gondolatokról, amelyek felmerültek, azokról a kérdésekről, amelyek felmerültek. Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre nem tudtam eléggé pontos választ, vagy kielégítő választ adni, de bármilyen más kérdés felmerül, szívesen válaszolok arra is. Elnök, köszönöm, Gressle képviselő. Köszönöm szépen, Zsazsan főigazgató úr. Azért legyük figyelme arra, hogy nem mi vagyunk a Mikulás, úgyhogy a meg kell győznünk erről másokat is, hogy itt nem karácsonyi ajándékok osztogatása folyik. Az a javaslat, ami előttünk van, több szempontból is problematikus. Pusztán jogi szempontból is. Ugye lehet persze azt mondani, pusztán formai szempontból, hogy megold minden e, problémát, ám mégis látnunk kell, hogy szembe kell néznünk, hogy kik azok, akik a döntéseket hozzák, és kik azok, akik végrehajtják. És ennek az elrendezése a költségvetés rendjének szellemével teljes mértékben szembe megy. Az Estő jelentés úgy tesz, mintha az elmúlt 10-15 évben nem lett volna költségvetési ellenőrzés. Ez bizony elég elkeserítő, mert hogy igyekeztünk folyamatosan felhívni a figyelmet a gyenge pontokra, elvégezni feladatunkat. Itt pedig ebben az anyagban, bárhova is nézünk, úgy tűnik, hogy senki se értett semmit meg az elmúlt tíz évben a munkánkból. Ez egész. Azért is arcú csap, mert hogy a, mindig is igyekeztünk közölni meglátásainkat, és úgy látszik, vagy nem értették, vagy szándékosan nem akarták érteni az elmúlt években megállapításainkat. Ezt te kellett szögeznem. Aztán lenne néhány kérdésem is. Voltak éppen minden alapján dolgozunk. Az Eston asszonyféle javaslat alapján, vagy a spanyol elnökség által elénk lökött anyag alapján tárgyalunk. Mert itt csomó minden teljesen másképp áll az Eston jelentés, amely több helyen is még sem megsérti jelenlegi költségvetési rendet. Nos, erről ki kell mondanunk, hogy az Eston jelentés megsérti a jelenleg érvényben lévő költségvetési szabályokat és személyzeti vagy tisztviselők jogállásáról szóló szabályzatot. Aztán azt is látni kell, hogyha ez az intézmény létrejön, hogyan fog működni valaki meg tudja mondani azt, hogy, hogy egy intézmény, hogy jöhet létre egy intézmény, mert vonatkozóan nincs szerződés. És aztán, és amely nincs benne sem a költségvetés rendjében, sem az Európai Bizottság javaslatában. A tanács és a tanács elnöksége felmerülnek a költségvetés rendjében. Odi munkatársam joggal fog megróni majd a munkacsoportban, hogy megint csak nincs jogalapja ennek az intézményi működésnek. Hát az, hogy a politikai terhet megpróbáljuk lehányni magunkról, de azért látnunk kell, hogy mi ilyen jogi kötelezettségeink vannak. A költségvetési jogszabályok meghatározzák a mentesítési eljárás és sor egyéb feladatunkat, és azt is, hogy milyen lépéseknek milyen következményei vannak. Annak milyen következménye lesz, hogy Ashton asszony vagy, vagy, vagy utódja nem kap mentesítést? Tudjuk, hogy az Európai Bizottság, ha nem kap mentesítést, aznak mi a következménye, de nem tudjuk, hogy mi a, a külügyi szolgált esetében a helyzet, mi lesz akkor. Akkor aztán az az anyag, amit a spanyol elnökség tett elénk. Erről is többet több magyarázatot hallani. Én aztán úgy olvastam a szerződést, hogy csak az Európai Bizottság élhet javaslattal. Az Európai Bizottság annyira szent, hogy, hogy az Európai Parlament közvetett kezdeményezési jogától felül szemet hunyunk. A spanyol elnökség anyagában meg az áll, hogy itt most már a főképviselő is élhet kezdeményezési jog, jogával. Aztán az operatív programok készítések kapcsán. Az Európai Bizottság kell, hogy ezeket végrehajtsa most, meg a spanyol elnökség az általa a Koreper elé bocsátott vitaanyagában a jogi eszköz, az emberi jogi eszköz alkalmazásában, illetve a 80-as szik tekintetében más meghatározással él. És ugyanez a stabilitási eszközre is elmondható mindebben az a szép, hogy 280 millió euróra vonatkozóan nem volt döntési jogunk a költségvetésben, és ezt, ez az összeg tovább nő, tehát még nagyobb eszközöket, pénzeszközöket vonnak ki a mi ellenőrzésünk alól. Hát, hát azt, azt legalább ahhoz ragaszkodnunk kell, hogy ne, vált, ne csökkenjen a költségvetési ellenőrzési jogunk, a költségvetés ne kisebb arányai rendőrzések, mint korábban, és hogy ne, megint csak ne Mikulásként működjön ez a költségvetés. A következő kollégákat kérném, hogy lassan, illetve gyorsan mondják el mondani valójukat. Rivellini képviselő. Köszönöm szépen. Két direkt kérdésem lenne az igazgató úrhoz. Az első. Akkor lehet, hogy mégiscsak igaz az, hogy vannak nehézségek a fordításhoz kapcsolódóan, hiszen az 50-es cikket, amennyiben olaszul olvasom, németül vagy angolul, hát az nem egészen világos a fogalmazás tekintetében. Lehet, hogy egy világosabb fordításra lenne szükség, hogy itt az 50-es cikket pontosabban tudjuk értelmezni, hiszen ez központi szerepet élvez. A második kérdésem nagyon konkrét. Azt szeretnénk tudni a bizottságtól, hogy egy, mennyit költenek most a delegációkra, kettő, mennyit kívánnak költeni a delegációkra a jövőben, három, ez az összeg, ez csak az önök közvetlen ellenőrzése alatt álló delegációkra fog vonatkozni, vagy az egész külön, külügyi szolgálatra. Hogyha a bizottság ezzel kapcsolatban nem ad konkrét válaszokat, akkor miről beszélünk? Köszönöm. Audi. Audi képviselő. Köszönöm szépen. Én is szeretném támogatni Inge Gressel által megfogalmazott kétségeket, ugyanis azt szeretném, hogyha világosabban tudnánk látni, legalábbis a következő pénzügyi eljárásokra vonatkozólag a mentesítéssel kapcsolatos kérdéseket. Nem tudom, hogy volt-e már olyan gyakorlat, amely nem felel meg a jogszerűségnek. Ezért szeretném azt kérni, hogy legyen egy jogi tanulmány ezzel kapcsolatban, hiszen itt egy újfajta jogi struktúra lép életbe, hiszen a Lisszaboni szerződés alapján az Európai Unió jogi személyiséggel bír, és ez központi kérdés, hiszen mi parlamentként egy mentesítést adunk egy jogi személyiségnek, pedig most a jelenlegi gyakorlat szerint külön a régiók bizottsága külön kapja meg a mentesítést. A másik szolgálat, egyik szolgálat, és így tovább. Tehát nem tudom, hogy ebből a szempontból miért lenne más a külügyi szolgálat. Ez is egy szolgálat. Most a szerződés, szerződésből fakadóan mentesítést kell adjunk a bizottságnak, de miután az Európai Unió most jogi személyiséggel bír, ezért az Európai Bizottság kell, hogy megkapja a mentesítést, de ki az, aki a konszolidált költségvetés felelőse? Úgyhogy ezzel kapcsolatban módosításokat kell, hogy beterjesszünk, hiszen a bizottság felé nekünk élnünk kell a parlamenti ellenőrzési joggal, és szeretnénk azt, hogyha a külügyi szolgálat a politikai megállapodásoknak megfelelően járna el, és azért ez mégiscsak egy szolgálat, se nem több, se nem kevesebb, ez egy szolgálat, amely az Európai Unió mint jogi személyiség alá tartozik. Elnök, köszönöm. Kár képviselő. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask... Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdést szeretnék mindösszesen feltenni. Főigazgató úr, először is, ha valaki a parlamentben szeretne, kíváncsi lenne a Gázában elköltött, vagy, vagy Afganisztánban elköltött pénzek hatékonysága kapcsolatban, kihez forduljunk? Második kérdésem. A bizottságtól és a tanástól a külszolgálathoz átkerülő személyzet együtt jár azzal, hogy az ötös fejezetből, administratív költségből kerülnek át pénzek, vagy ez további eh, pénzekkel is jár majd? Most nem beszélek azokról, akik tagállamokból kérkeznek diplomataként. Köszönöm. Zárásképpen megadom a főigazgató a szót, hogy zárja le ezt a az érdekes eszmecserét. Merci, président. Köszönöm szépen. Rivellin úr kérdésére válaszként. Az 50-es cikk a pénzügyi rendeletben. Nos, hát egy lehetőséget kívántunk nyitva hagyni, azt szeretnénk ugyanis, hogyha a bizottság megkapná azt a lehetőséget, hogy administratív szempontból mm, valamiféle ellenőrzés maradna a bizottság kezébe. De ezt csak idézőjelbe téve mondhatjuk ki az administratív költségek tekintetében. Van egy olyan séma, amely bizonyos szolgálatok kezelésével kapcsolatban működőképes, a bizottság ugyanis nem adja át az összes összeget például a főképviseletnek, hanem vele egyetértésben globálisan kezeli ezeket a pénzösszegeket. Ez egyelőre még nem világos, de a jövőben lehet, hogy erre szükség van, és ezt kívántuk az 50-es cikkben hangsúlyozni. Ami a delegációkat illeti, lesz itt egy főképviseletre vonatkozó ö, büdzsé, amely a teljes külügyi szolgálatot lefedi, valamint a delegációkon belül lesznek bizottsági alkalmazottak, akik persze részt vesznek a delegáció munkájában. Tehát mindazokra gondolok, akik nem a delegációvezetők, hanem más munkatársak, de aztán lesznek olyan munkatársak is, akik például kereskedelmi kérdésekkel foglalkoznak, vagy egészségügyi együttműködéssel foglalkoznak, vagy tudományos együttműködéssel foglalkoznak. És hát világos az is, hogy a bizottsági alkalmazottak lesznek többségben, hiszen ők azok, akik az együttműködés és a fejlesztési pénzeket ellenőrzik. Ezeket az összegeket tehát továbbra is administratív szempontból is a bizottság fogja ellenőrizni és kezelni. Ilyen szempontból nem lesznek változások, egész egyszerűen azért, mert a bizottság továbbra is be fogja tartani azokat a kötelezettségeket, amelyeket korábban vállalt. Ami pedig a külügyi szolgálatot illeti, Nos, hát az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésekre majd akkor kapnak önök választ, amikor Eston asszony bemutatja a büdzséjét. Persze a tanácson belül nagyon sok delegáció szeretné a semlegesség elvét biztosítani a költségvetésben. Ami pedig Kálfin képviselő kérdését illeti, például a gázával kapcsolatos összegek kezelésével kapcsolatban tettő kérdést fel. Itt operatív költségek is felmerülnek. Nos, hát ezeket az ETCO, a bizottsági főigazgatóság és a az együttműködés és fejlesztési biztos fogják ellenőrizni. Ez már most is így van, és ez így lesz a jövőben is hiszen ő a bizottság egyik alelnöke is egyben. De a valós felelősség mindig az illetékes biztoson nyugszik. És hát természetesen az egész bizottsági testületre hárul. amit pedig a személyzetet illeti. Azt hiszem, hogy adtam már választ Rivelin úr kérdésére adott válaszomban megfeleltem már erre a kérdésre is, hiszen azok a funkcionáriusok, tisztviselők, akik a bizottság berkeiből kerültek ki, továbbra is bizottsági alkalmazottak lesznek, és ez pénzügyi szempontból is így lesz, akár a külügyi szolgálatban dolgoznak, akár nem. Ami Eston asszonyt illeti, nos hát várjuk meg, hogy milyen javaslatokkal áll elő hiszen nem sokára meg fogjuk kapni a kiegészítő büdzsét. Ódi úr a mentesítéssel kapcsolatban tett fel kérdést, de erre most nem válaszolnék, mert itt valóban egy érdekes kérdés merült fel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Következik a nyolcas napi rendi pontunk amely a 1605 per 2002-es EK Euratom tanácsi rendelet módosítására vonatkozik az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről. Meg is adom a szót Rivellini képviselőnek. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon röviden fogok csak hozzászólni most. Itt ugye arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződéshez kívánjuk igazítani ezt a tanácsi rendeletet is. Itt ugye megint csak pénzügyi vetületei vannak a kérdésnek, amelyeket rendezni kell a Lisszaboni szerződés életbelépése után. Egy három éves időszakról van itt szó, és a külügyi szolgálat létrehozásához is kapcsolódik ez a kérdés. A legtöbb módosítás, amely a javaslathoz kapcsolódik, költségvetési természetű, bizonyos intézkedések az intézményközi megállapodás, amely 2006. május 17-én köttetett meg a bizottság és a parlament között, a szigorú pénzügyi ellenőrzés, illetve kezelés tekintetében. Nos, ezeket a rendelkezéseket be kellene iktatni, be kellene vezetni az új joganyagba. Arra lenne szükség, hogy a 146 per 2-es cikket napra készítjük, a Lisszaboni szerződés fényében. A 318-as cikk pedig a, alapján pedig az Európai Bizottságnak a parlament és a tanács elé kell beterjesztenie az unió pénzügyi helyzetét. A módosítást olyan tekintetben kellett meghozni, hogy hozzá kell fűzni a listához azokat az új dokumentumokat, amelyek a szerződés, amelyeket a szerződés előír. Egyébként ez a kérdés is kapcsolódik a korábbi felszólalásomhoz, hiszen a pénzügyi rendelet 49-es cikkével kapcsolatban az alapaktusokat tisztázni kell költségvetési szempontból, a külügyi szolgálatra vonatkozólag is, és megint megismétlem, hogy az Európai Parlament jogi szolgálatának véleményét kell kikérni ebben az ügyben. Szeretném felhívni az önök figyelmét arra is, hogy az Európai Bizottság nem tett javaslatokat arra vonatkozólag, hogy a jövőben hogyan kívánja megvalósítani az ellenőrzést, valamint a tagállamok által megvalósítandó pénzügyi auditokat. Pedig ez a 317-es cikkben szerepelt kötelezettségként. Az Európai Bizottság csak annyit mondott, az indoklásban, amely a javaslatot kíséri, hogy ezek a rendelkezések a 44-es cikkel együtt, amely a költségvetési fegyelemről szóló rendeletben szerepel, megkövetelik azt, hogy mélyen elemezzék, és ezt a pénzügyi rendelet három évenként való felülvizsgálatával együtt kell majd megtenni. Az Európai Parlament azt szeretné, hogyha világosan kirajzolódnának a felelősségkörök a tagállamok között is, és az ehhez vonatkozó dokumentumokat a parlament meg is kapná, hogy ellenőrizni tudja azokat. Ami az Európai Külügyi Szolgálat felállítását illeti, ezzel kapcsolatban a parlamenti források megfelelő felhasználása, a magas szintű jogalkotás, a kötelező koherencia megvalósítása fontos szempontok a parlament szempontjából, és erről nekem az a véleményem, hogy a pénzügyi rendelet csomagot át kellene, felül kellene vizsgálni, párhuzamosan az Európai Külügyi Szolgálat felállításával, valamint a Lisszaboni szerződésből fakadó újdonságok beiktatásával együtt. Most, hogyha ezt így csomagként kezelnénk, akkor el tudnánk kerülni bizonyos problémákat, és sokkal homogénebb jogalkotást tudnánk megvalósítani. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót a bizottság képviselőjének. Euh, <clears throat> Köszönöm szépen. Lenne néhány gondolatom, amit megosztanék önökkel. Először is. Meghallgattam, ami Rivellini úr elmondott, a három éves felülvizsgálat, illetve a Lisszaboni szerződés életbelépéséből fakadó újdonságok miatti felülvizsgálat közös megvitatásával kapcsolatban. Nos, hát ez érdekes kérdés, fontos kérdés. Most éppen egy olyan fázisban vagyunk a külügyi szolgálat felállításával kapcsolatban, amikor gyakorlatilag az egész világ ránk figyel, mindenki teszteli az Európai Uniót, Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a külügyi szolgálat minél hamarabb fel tudjon állni, és minél teljesebb formában. Pontosan ezért az Európai Bizottság és a főképviselő külön-külön javaslatokat tettek. Ami a pénzügyi rendeletet illeti, illetve a büdzsét, valamint a személyzeti politikát, amíg ezeket a kérdéseket nem döntöttük el, addig nem állhat fel a külügyi szolgálat. Mindannyian láthattuk azt, hogy az az érdekünk, hogy minél hamarabb felálljon a szolgálat, de ugyanakkor politikai vitára is szükség van, de azért ne felejtsük el azt, hogy nem halogathatjuk ezt a kérdést a végtelenségig. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, mindenki ismeri a javaslatokat, fontos az, hogy hozzá igazít javítsuk technikai szempontból a rendelkezéseket a Lisszaboni szerződés szelleméhez. Itt technikai kérdések merülhetnek fel, és ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy szerintünk az a hatékonyabb, hogyha megvárjuk a bizottság javaslatát a három éves felülvizsgálattal kapcsolatban, hiszen itt egy elég széles felülvizsgálatról van szó, és ehhez igazítanánk majd hozzá a Lisszaboni szerződésből fakadó kiigazításokat is. Május 26-án, tehát nem sokára találkozik a bizottság és döntés erről a kérdésről, úgyhogy ennyit válaszként Rivellini úrnak. Remélem, hogy a parlament elvárásainak megfelelő lesz majd a kimenetele ennek az ügynek. Elnök, köszönöm szépen, Gressle képviselő. Néhány mondat csak, ha megengedik. Jól tudom, hogy főigazgató úr nem igen hajlik a válaszadásra, mégis felteszem. Az Európai Bizottság a munkának csak egy harmadát végezte el, azt is a mi terhünkre. Az, ami az asztalunk van, a, a külügyi szolgálatról az, az, az számokra kedvezőtlen. Ez Európai Parlament Ez úgy látja, hogy ha nem tudjuk, hogy a külügyi, szak, külügyi szolgálat hogyan fog felállni, hogy fog kinézni, addig ezeket a transfereket sem tudjuk jóvá hagyni. Nem szabad az első revízióban olyan lépéseket megtenni, amelyek elhamarkodottak. Tehát mind a három cikkre vonatkozóan. 15 éve ugye vagyok képviselő, és e, tapasztalat alapján mondhatom, hogy meg kell várjuk, hogy kiérlejék ezeket az anyagokat. A nemzeti nyilatkozatok rendkívül fontosak, ezt mindannyian tudjuk. Azonban jó lett volna, hogyha már az első felülvizsgálatkor elénk tettek volna valamit. Az elsőben a bizottság várt tőlünk valamit, a másodikban a tanács, most meg szintén nyomás gyakorolnak ránk, tehát Rivellini kollégának teljesen igaza van és megérdemli támogatásunkat, hogy várjuk csak szépen meg ezek befutását, és aztán majd elláthatjuk a feladatunkat mindezek ismeretek birtokában. Köszönöm. 9-es napi rendi pont következik, ami pedig a küldöttség indítása Görögországba holnap kezdődik ez az, ez az utazás, és 20, április 29-én lesz vége. A mai találkozókon a bizottsággal azt szeretnénk tisztázni, hogy melyek a legfontosabb pontok a bizottság szerint, amelyeket mindenképpen fel kellene hozni a következő napok során, amikor a KONT szakbizottság Görögországban látogat. Itt négy pontban foglalhatjuk össze a helyzetet. Az administratív ellenőrzési rendszer, a strukturális alapok ellenőrzési rendszere Görögországban, szolidaritási ö, alapok kezelése Görögországban, valamint az oláffal kapcsolatos ö, ügyek Görögországban. Tehát most a bizottsággal fogunk vitázni, mondjuk 18 óra 10 percig maximum, és aztán az utolsó, 10 perc, az utolsó 30 percben találkozunk zárt ajtók mögött az OLAF képviselőivel. Köszönöm szépen, nem tudom, ki kíván szót kérni először. Kárló Petinelli vagyok a DJ Employment-ből. Szeretnék utalni a szociális alapra, azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel kapcsolatban Görögországban nincsenek különösebb problémák, ugyanis az összes audit azt mutatta, hogy relatíve alacsony, alacsony a hibák aránya, és nincsenek szisztematikus hibák, tehát voltak problémák, de igazából már a bizottság felhívása nélkül a görög hatóságok maguk kiavították ezeket a hibákat, úgyhogy ilyen szempontból a szociális ügyekkel foglalkozó főigazgatóság rendben találta a helyzetet. Tíz operatív programot ellenőriztünk, és nagyon kicsi problémákat találtunk. Kb. 14 milliós összegről számoltak be a görög hatóságok a 2007-es és 2008-as DASZ nem mutatott ki nagy hibákat, és a ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban sem találtunk nagyobb problémákat. Ami a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozik, Görögország nem volt késésben, az ellenőrzési rendszerek bevezetésével kapcsolatban, tehát 2009-re ezen készen voltak, úgyhogy itt is elégedettek lehetünk, úgyhogy végül is azt tudjuk mondani, hogy inkább pozitívnak mondhatjuk a véleményünket, ami pedig az egyszerűsítést illeti a görög hatóságok forfé alapú elszámolást végeztek, és még néhány kiegészítő kérdéssel éltünk e tekintetben a görög hatóságok felé, de ő is várjuk a válaszokat. Most pedig a regionális alapokkal foglalkozó kollégának adom meg a szót. Jó, hát én is néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Nos, hát először is Görögországban az ellenőrzési és kezelési rendszer eléggé komplex. Önök is tudják, hogy Görögországban a programokat. Öt régióban valósítják meg, 14 program létezik, 5 regionális és 8 szektoriális. Egy egységes certifikációs hatóság létezik, és egy közös kezelési testület és vannak természetesen köztes szervek, amelyek a lebonyolítást segítik. Három gondolatot szeretnék elmondani. Az első az az, hogy fontos, hogy lássuk, hogy mennyire komplex rendszer az ellenőrzési rendszer, és valóban a görög hatóságok most azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni ezt a rendszert. Főként annak érdekében, hogy a koordináció megfelelőbbé váljon, és hatékonyabbá váljon az ellenőrzés. Az új időszakra vonatkozólag, a 2007-2013-as pénzügyi időszakra vonatkozó programok beindulása nagyon lassú. 4 százalékot emésztettek föl mostanáig, tehát itt 1 milliárd euróról beszélhetünk. Ez főként annak tudható be, hogy a a közpénzek felhasználására vonatkozóan nagyon komplex rendszer van életben, de nagyon sok program egyébként már készen áll arra, hogy megvalósulhasson. Aztán egy másik fontos gondolat, az az, hogy vannak olyan problémák, amelyek az állami támogatásokkal kapcsolatosak. Tehát azt láthattuk, hogy a korábbi évek során jó néhány gyengeségre derült fény a szállami támogatások kezelésével kapcsolatban. Nos hát itt egy monitorozó, monitorozó információs rendszert kívánnak létrehozni a görög hatóságok. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az elmúlt időszakra vonatkozólag Görögország fontos pénzügyi korrekció hajtott végre. A FEDER kapcsán több mint 400 millióról beszélünk, és 23 millió a kohéziós alapokkal kapcsolatban. Ezek olyan szabálytalanságok miatt kerültek bevaló, megvalósításra, amelyek például a munkaerőpiacon voltak tapasztalhatóak. De most a közbeszerzéssel kapcsolatban nincsen túl sok kockázat. Nézzük most az állami támogatásokban rejlő kockázatokat. A szolidaritási alap kapcsán fontos elmondani azt, hogy Görögország azt kérte hatszor már a szolidaritási alap felállítása óta, hogy segítsenek neki. Kettőt fogadtak el ebből eddig, e, egyet árvizek miatt, egy másikat pedig bozott tüzek miatt. Kettőt visszautasítottak, kettőt pedig most vizsgálnak. Az egyik ilyen eset az már teljes mértékben lebonyolódott. És aztán végül a késésekre utalnék harmadik pontként. Miért is vannak késések e tekintetben? Azért, mert a görög hatóságok nem használták ki az összes pénzügyi lehetőséget, hiszen van egy olyan pénzügyi alap, amelyet az Európai szolidaritási alap kezel, és ezt az ide vonatkozó részt nem használta fel Görögország. Ez egy fontos lehetőség lett volna annak érdekében, hogy a beruházásokat támogassák a kis és középvállalkozások esetében, főként a városi szemétkezelésben. Ennyit szerettem volna elmondani alapvető kérdésként a strukturális alapok görögországi felhasználásával kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Van akit mások még a bizottságtól, akik hozzá kívánnak szólni? Igen. Köszönöm szépen. Én a mezőgazdasági főigazgatóságtól jöttem, főigazgató helyettes vagyok. Szerettem volna az Ajax rendszerre felhívni a figyelmüket, amely Görögországban működik. Ez pedig már 98 óta életben van több tagállamban is. Tíz év után kimondhattuk azt, hogy sajnos Görögországban még mindig nem volt megfelelő a működése. Éppen ez a Görögországgal együtt egy cselekvési tervet hoztunk létre, annak érdekében, hogy 2008-ra a helyzetet korrigáljuk. 2008 végén, 2009 elején hogyan is állt a helyzet. Azt láthattuk, hogy a négy legfontosabb pontban Görögország betartotta a vállalt kötelezettségeit. A legnehezebb kérdés az LPAS, az pedig a föld parcella identifikációs rendszerére vonatkozik. Görögország új fotókat készített, digitalizálta azokat, és ezen megmutatta a fizikai objektumokat is. Nos, hát ez 2009. februárjában valósult meg, de november, illetve hogy augusztusban azt láthattuk, hogy a szoftver már készen állt, és az adminisztráció, illetve a mezőgazdasági szakszervezetek is mind ismerték az új rendszert, és hozzáférésük is volt. Éppen ezért nagyon örülünk annak, mert ez a cselekvési terv meghozta hozzá fűzött reményeket, beváltotta, és a mezőgazdaság biztos asszony is nagyon boldog volt emiatt. Aztán a legérdekesebb talán az az, hogy ezeket a fotókat el is küldtük kétszer-három ilyen fotó van. Az első nagyon kevés látható, ez a régi ö, identifikációs rendszer. A második fotón már azt láthatjuk, hogy vannak fizikai határok, amelyeket zöld, illetve sárga színnel ö, jelöltünk. Ez tehát a kiindulási pontja 2009. februárjában a rendszernek, és az is világos, hogy az első évben, amikor ezt alkalmazzák, minden egyes mezőgazdasági dolgozó, illetve egy földtulajdonos el kell, hogy látogasson a földhivatalba, és ott azonosítania kell a parcelláját, ezt 2009. május 15-ig kellett megtenni. A következő években már csak akkor kell bejelenteni a változásokat, hogyha vannak változások. Nos hát ez volt az a probléma, amely felmerült, mert azt láthattuk, hogy sajnos a gazdák nem jöttek el időben, és ezért felmerült bennünk jó néhány kérdés, vajon féltek a gazdák az új rendszertől, vagy a választási hadjárat közepén nem merték ezt megtenni, attól féltek, hogy esetleg nem kapnak állami támogatásokat, de az biztos, hogy láthattuk az ősszel, hogy nem terjesztették be határidőre ezeket az azonosításokat. Éppen ezért a bizottság egy új határidőt jelölt ki, és teljesen világosan kimondta azt, hogy kedves gazdák, amennyiben nem fogják teljesíteni az azonosítási kötelezettségüket X határidőn belül, akkor tényleg nem fognak kapni semmiféle támogatást. Nos, hát ez meg is hozta a gyümölcsét, mert januárban, 2010 januárjában mondjuk azt, hogy végre sikerült az új rendszert megvalósítani, tehát működőképessé vált a rendszer. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy 2009-ben az új rendszer működött, de azért elég nagy késéssel, már pedig ez a késés nem az új rendszer felállításához kapcsolódott, nem ebből adódott, hanem mondjuk inkább azért, mert nem volt megfelelő kezdeményező készség a görög hatóságokban, hogy ezt megvalósítsák. Most 2010-ben sikerült végre ezt megvalósítanunk. Két kérdést tettem fel a gorék kollégáknak. Azt mondtuk nekik, hogy mondják meg, hogy hány olyan parcella van, amelyet még nem azonosítottak a gazdák. Bizonyos a gazdák eljöttek ugyan azonosítani, de nem jól tették meg azt, és voltak persze olyan módosítások is, amelyek abban az évben következtek be. Erre volt idejük is a gazdáknak március vége és május 15-e között, és végül is levontuk a következtetést, hogy matematikai szempontból lehetséges ezeket bevezetni. De nem tudom, hogy Görögországban a hatóságok képesek-e arra, hogy megint ezt évről évre ellenőriztetni tudják. Nos, hát úgy tűnik, hogy a görög barátaink most nem a görög mezőgazdasági szakszervezetekkel, hanem inkább a mezőgazdasági szövetkezeti bankokkal együttműködésben fogják megvalósítani ezt, és közben úgy döntöttek, hogy most vagy a legjobb mezőgazdasági szakszervezetekkel fognak együttműködni, és ugyanakkor a szövetkezeti bankokkal is. Szerintem ez egy jó rendszer, megvalósítható is. Ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy Görögország úgy döntött, hogy az összes kis ö, kérvényt elutasítja, annak érdekében, hogy különbséget tudjon tenni a nagy ügyek és a kis ügyek között. Mik is a következtetések ebből? a kollégák júniusban le fognak látogatni Görögországba, és megvizsgálják a terepen is, hogy működőképes-e a rendszer. Minden esetre számomra az a legfontosabb, hogy egyrészt kész van végre a parcella identifikációs rendszer, és a nagy problémák és a késések, és ennek persze hatása van a minőségre is, ennek a késésnek, Nos, hát végül is azt tudjuk mondani, hogy a görög hatóságoknak oda kell figyelnie arra, hogy 2010-ben valóban helyesen kezeljék ezt a rendszert. Elnök, köszönöm szépen. Még egy utolsó hozzászólás lesz a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Én a Use Eurostatnál dolgozom, és szeretnék beszámolni arra, hogy a görög statisztikai rendszert hogyan is értékeltük, mégpedig a függetlenség szempontjából. Tudják önök is, hogy 2009. októberében milyen események láttak napvilágot Görögországban. Láthattuk azt is, hogy az ECOFIN 2009. novemberében azt kérte a bizottságtól, hogy a görög költségvetési statisztikákkal kapcsolatban egy tanulmányt készítsen, mérje fel a helyzetet. Januárban meg is kaptuk ennek az eredményeit. Nos, hát a módszertani problémákra rávilágít ez a tanulmány, és nagy problémákat is feltárt. Nem megfelelők a technikai eljárási kérdések sem. És végül maga a rendszer nem megfelelő kormányzás alatt áll, ugyanis a különböző statisztikai rendszerek között nem húzódik éles határ, és ez problémákhoz vezet. A januári ECOFIN ülés azt kérte, hogy a bizottság működjön együtt a görög hatóságokkal, annak érdekében, hogy a görög statisztikai rendszert erősítsék meg, és azt kérte, hogy a bizottság és a görög hatóságok közösen egy cselekvési tervet dolgozzanak ki. Ezt a cselekvési tervet még most is éppen dolgozzák. A jövő héten, ha minden igaz, akkor az ECOFIN, illetve jövő héten ez megvitatásra kerül, és 18-19-én pedig az ECOFIN ülésen is megtárgyalják majd azt van egy új statisztikai törvény, amely új statisztikai hivatalt állít fel Görögországban. Hivatalos, független jogi személy lesz ez. Szakmai szempontból fontos garantálni a függetlenséget. A felállításhoz azonban még kormányrendeletre van szükség az Európai Bizottság Görögországgal kapcsolatban szabálysértési eljárást léptetett életbe, és a múlt héten pénteken a figyelemfelhívó levelünkre megkaptuk Görögország válaszát, most éppen ezt tanulmányozzuk, és szeretnék még rámutatni arra is, hogy a bizottság szeretné az Eurostat ellenőrzési körét erősíteni a tagállamok által átadott statisztikai adatok ellenőrzésére vonatkozólag. A görög adatok a deficitre vonatkozólag a múlt héten csütörtökön kerültek publikálásra, és itt megint csak az Eurostat Görögország kapcsán az együttműködéséről, tehát tanúbizonságot. A görög hatóságok szeretnék erősíteni az intézményi kereteket, de a működést is erősíteni kell a statisztikai adatok megbízhatósága értekében, illetve az ellenőrzési vetületét is erősíteni kell. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Gresse képviselő. Ha ezt így hallja, akkor lehet, hogy nem is kell oda ott elutazni, nincs rá szükség, hisz minden rendben van, gondolhatná. Ami Görögországban történt, az EU szempontjából elképesztő, és Németországban az emberek bizony nagyon sokat dühöngenek emiatt, ezt meg kell mondanom. Az a kérdés, hogy hogyan tartott a 13 évig, mire olyan eredmény jött, hogyan lehetett ezt eljátszani? Az, hogy tartalékok vannak, és vajon ugye hogyan lehet az, hogy 3% fölött volt Görögország folyamatosan, ami, ami egyébként amúgy döbbenetesen alacsonynak tartok, és egyáltalán a rendszer hogyan engedte meg mindezt. És ez felveti ezt a kérdést, hogy hogyan lehet mindezt, mit kell tennünk. Én személyesen önnek nagyon hálás vagyok, és tudom, hogy ön nélkül nem, és Fischer Bolasza nélkül, és ön nélkül nem sikerült volna még ennyit sem elérni. De az egész kérdésen jól látszik, az egész ügyön, hogy az Európai Bizottság, az a döntő határozottsággal lép fel, annak van eredménye. Az Eurostat elején is nagyon jól látszott, az Eurostat képviselőnek feltettem a kérdést, hogy hogyan nem, tud, hogy nem látták, a görög számadatok nem helytálló volt, tehát és a, a tartalékokra vonatkozó adatok nem helytálló volt, tehát hogyan tudták elfogadni a görög statisztikai hivatal adatait. Kinek kellett volna fellépnie, tettem fel a kérdést. És a regionális főgazdaság meg azt tettem, főgazdaság azt a kérdést tettem fel, hogy a 2009-es eh, költségvetéssel kapcsolatban a főigazgató milyen lépéseket szándékszik tenni majd annak vizsgálatával kapcsolatban. Köszönöm, Ódi képviselője szó. je voudrais intervenir sur la dernière... Köszönöm, elnök úr. Megengedi, akkor az utolsó részre reagálnék. Most a rendelkezésre álló statisztikai információ minőségére utalnék itt. Nekem nem is tetszik már a statisztika szó sem. Az emberek hogyan érthetnék, hogy mit értünk ezen. Jó, jobb lenne, hogyha Inkább arról beszélnénk, hogy a pénzügyi információval vannak nehézségek. Tudjuk, hogy az emberek statisztika szó hallatán is már összerándulnak. Az Európai Unióban a közpénzekkel kapcsolatos információ, hát ami rendelkezésre áll, az legalábbis hagy kívánivalót maga után. Jó lenne, hogyha a nyilvánosságra több információ kerülne. Magánszektorban sincs igazán nagy tapasztalatom ez ügyben, de Görögországban láthatok, hogy ez hova vezet. Minden, ha minden tagállamban eh, megvizsgálnánk az államháztartással kapcsolatos információkat, azt hiszem, hogy meglepődnénk, illetve a, hogy a közvélemény hogyan vélekedik erről, meglepődnénk nem a nemzeti szemebőszéket szólítjuk fel a dokumentumban arra, hogy lépjenek közben, miközben én úgy érzem, hogy a nemzeti szemvőszékek a legalkalmasabbak erre. Nagyon sok statisztikai információ is rendelkezésre áll, és jó lenne, hogyha ezt a statisztikai információt egy megbízhatósági nyilatkozat is kiegészíteni amelyben a számvőszék vállalja azt, hogy valóban a rendelkezésünkre bocsátott információ valóban megbízható. Felmerül a nemzeti parlamentek felelősségének a kérdése is, hiszen a nemzeti parlamentek feladata, hogy a kormányzatot, illetve általában a tagállamokat valahogy ezek munkáját figyelemmel kövesse és így a nemzeti parlamentek, akár csak az Európai Unió esetében az Európai Parlament garantálhatják a megbízható információ rendelkezésre állását. Köszönjük, Liberácki úr! Słuchając prezentacji, trochę przeglądając teksty przygotowane na ten... Köszönöm szépen, érdeklődéssel hallgattam az eddig mondottakat, magam is bepillantottam a szövegbe, és az a benyomásom támadt az első olvasatra, hogy az a válság a Görögországban egyszer nem vettek tudomást a közelgő válságról, amely pedig már egyre inkább formát öltött, egyre láthatóbb volt. Le kell vonnunk a tanulságokat a görög esetből, és igenis figyelemmel kell lennünk a közelgő jelekre. És az Európai Parlamentnek is van feladata ezzel kapcsolatban, valamint a tanács is érzékel, kell, hogy érzékelje korábban a fenyegető jeleket, ha tagállamokban érzékelhetők, mert akkor kapcsolatban érzékelhetőek ezek. Tehát le kell vonnunk a tanulságokat a, a válság kitörése előtt már jelezvén, és megfelelő eszközökkel bírván, hogy jelezni tudjuk ezt. Ezzel kapcsolatban egy külön vitát kellene szerveznie a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak, hogyan lehet korábban érzékelni a jeleket, amelyek egy-egy válságra utalhatnak. Köszönöm, Geyer képviselő a szó. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem volna. Az Európai Bizottság képviselői felé. A regionálpolitikával kapcsolatos ez, lehet, hogy nem jól értettem. Lejegyeztem azt a számot, miszerint a regionális politikában 580 millió euróra rúgnak a, a nem helytálló kifizetések. A kérdésem, vajon jól értettem a számot? És ha igen, ezeknek a vissza, ezeket visszafizettették, visszafizetése folyik, vagy ha már lezárták, milyen százalékban sikerült ezeket visszafizettetni, és vajon a következő fél milliárd a görög hiányból fenyegető további tétel lesz-e, amely hiányként kell majd tudomásul, amelyet hiányként tudomásul vennünk. A második kérdésem az Eurostattal kapcsolatos. Tapasztalatom azt mutatja, és az összevetető Gressla asszony tapasztalataival, lehet, hogy egy kizárólag német probléma, de hogy az utcán ha azt mondják, az emberek gyakran mondják, hogy hát ha Görögországra nézzünk, a jobb lett volna Németország egyedül marad, azaz nem libe a közösségbe. Szimptomatikus az, hogy az adatok nem voltak helytállóak, a pénzügyi jelentések, és ez az egész intézményrendszer, az európai, európai intézményrendszer hitelességét alapjaiban ásta, és ásta alá. Az Európai Unió persze azzal védi magát, és ez, az Züdolcsa szájtunkban is volt egy cikk arról, hogy az Eurostat viszonylag korán jelezte, utalt arra, hogy a görög adatszolgáltatás minősége nem kielégítő. Akkor felmerül a kérdés, hogyha az európai intézmény, az ott felelős intézmény, az Eurostat ellátta a feladatát, akkor a tanács miért nem reagált erre, miért nem születtek meg azok a politikai akciók kellő időben, amelyeknek megszületését ezek szerint az Eurostat jelentése meg, megengedte volna. Harmadik pontomban pedig csatlakozok, csatlakozom ahhoz, amit Liberászki képviselőtársam mondott az imént. Az újságokat olvasva tudomásul kell vegyük, hogy Görögország nem az egyetlen ország, amely nagy államháztartási hiánya rendelkezik, és problémákkal küld három-négy egyéb tagállamot is folyton említenek ebben a sorban, az elég régi tagállamok is vannak ezek között. Kérdésem az, hogy a, az Európai Unió kezelési és válság megelőzési mechanizmusai hol vannak? Működik ugye elméletleg egy növekedési és stabilitási paktum, a gazdaság helyzet zavarai is érzékelhetőek, a Német Szövetségi Köztársaságban is, Ám elméletileg ezek a mechanizmusok ki kéne zárják azt, hogy olyan helyzetbe kerüljenek tagállamok, ahol most kerültek. Nem csak Görögországra gondolok itt, hanem más tagállamok neve is felmerül. Mi az Európai Bizottság részéről a, az ajánlott válságprevenciós mechanizmus? Köszönöm szépen. Most visszaadom a szót a bizottságnak. Ahogyan Liberacki és Geyer képviselők azt hangsúlyozták, Ugye itt szó esett arról is, hogy itt egyfajta intelligens pénzügyi hozzáállás kellene a görög hatóságok részéről annak érdekében, hogy meg tudják előzni a tavalyihoz hasonló a természetes, természeti katasztrófákat, mint például az erdőtüzeket, bozótüzeket, tehát nekik is a megelőzése oda kellene figyelniük, nem csak a szankciók szempontjából, hanem a megelőzés szintjén is nagyon fontos, hogy a görög hatóságok oda hassanak, és itt a bizottságnak is szerep jut, illetve a tagállamoknak. Kérem, hogy azután, a válasz után az Olaf kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék megint csak az Ajaxra, illetve a mezőgazdaság területére utalni legyünk világosak, Görögországban nem pénzügyi természetű volt a kockázat, hiszen mi mindig is kizártuk azt, hogy olyan finanszírozások létezhessenek, amelyeket nem érdemelt ki az adott kedvezményezett. Még 330 millió euró van a folyamatban és igazából itt a kockázat az inkább a reputációt érte, hiszen Görögországot mindig is azzal vádolják, hogy tíz éve képtelen volt arra, hogy létrehozza a megfelelő rendszert a legnagyobb kiadások tekintetében. 2009. februárjában saját szemünkkel láthattuk, tapasztalhattuk, hogy Görögország igenis is megvalósította ezt a rendszert, tehát innentől kezdve nincsen ilyen típusú kockázat. Ami pedig a hiba ö, arányt illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy a statisztika megcáfolja az ön ö, érveit, hiszen hogyha teljes hiba statisztikákat nézzük, itt ugye mindenféle szúrópróbaszerű vizsgálatot végeztünk, ez 1,68%-ra, század százalékra jött ki, már pedig ezt egy certifying body is ö, megerősítette, amely a görög statisztikákat hitelesíti. Liberácki úr kérdésére a következőt tudom válaszolni. Hogyan tudjuk a problémákat felvetni? Amennyiben megnézzük azt, hogy a főigazgató mit tett, hát azt láthatjuk, hogy mi azt vizsgáljuk, hogy a rendszer Görögországban hatékonya vagy sem, és hogyha vannak problémák, a nagy problémák tekintetében igenis, és az fenntartásokkal élünk, ez Bulgáriában és Romániában az ajax kapcsolatban meg is valósul. És ezért ezekkel az országokkal cselekvési tervet dolgoztunk ki, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani. Merci, Monsieur le Président. Euh, sur euh, la remarque... Köszönöm szépen. Volt egy megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy a probléma gyökere a nem csak a statisztikai információk hitelességében, hanem a pénzügyel kapcsolatos információk hitelességében rejlik. Nem szeretnénk, hogyha máshol is hasonló helyzetre derülne fény. Az Eurostatnak azonban csak statisztikai feladatai vannak, és ahogyan azt a bizottság is kérte tőlünk, szerettük volna, és meg is valósítottuk az Eurostat ellenőrzési hatásköreit ö, megerősíteni a túlzott deficit megakadályozása érdekében. Tehát mi csak egyszerűen szeretnénk egy kiterjedtebb vizsgálati hatáskört kapni, ami pedig a módszertani kérdéseket illeti. Megvizsgáljuk az összes olyan adatot, amely a közölt adatok mögött rejlik, és azt szeretnénk, hogyha valóban a forráshoz tudnánk eljutni. Ez a mi célunk, hogy az valós statisztikai adatokon túl akár a pénzügyi információk tekintetében is vizsgálódni tudjunk. Ez lenne tehát a cél. Miért nem vették figyelembe az Eurostat által megfogalmazott fenntartásokat? Nos, hát az Eurostat mindig is elmondta a véleményét, nyersen. 2005 óta az Eurostat legalább öt fenntartás fogalmazott meg a görög adatok hitelességével kapcsolatban, és legalább tíz missziót vezetett módszertani kérdésekben Görögországban. Ellátogatott Görögországban hogy megvizsgálja ezeket a kérdéseket, tehát itt igazából inkább a tanácshoz kellene fordulni, nem a bizottsághoz, de mégiscsak azt kellene hangsúlyoznunk, hogy ezek olyan kérdések, amelyek az Eurostat és a görög statisztikai hatóságok között folyamatosan a vita tárgyát képezik. Tehát ezeket állandóan újra és újra tárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Ennyit szerettem volna elmondani a feltett kérdése válaszként. Köszönöm. Tessék, öné a szó. Ami a regionális politikát illeti, itt két gondolatot szeretnék megemlíteni. Gressle asszony kérdése volt az első, a 2009-es pénzügyi évvel kapcsolatban mi nem fogalmaztunk meg fenntartásokat regionális politikai programokkal kapcsolatban. Azért egyrészt, mert nagyon lassan haladtak ezek a programok, és azért sem, mert a görög hatóságok és az Európai Számvevőszék is végeztek auditokat. Tehát itt nem találtunk pénzügyi szempontból szabálytalanságokat. Tehát ez fontosnak gondolom. Másodszorban pedig még azt szeretném elmondani, hogy 2005-ben volt egy pénzügyi kiigazítás a görög hatóságok részéről nagyobb ellenőrzést vezettek be, és ezzel meg tudták előzni a szisztematikus szabálytalanságokat. Ami a 2006-os évet illeti, ezzel kapcsolatban a görög hatóságok még most is 10%-os korrekciót ö, alkalmaznak. Tehát ezeket szép lassan megvalósítják, egészen a program lezárásáig, amely ennek az évnek a végén történik majd meg. Tehát csak, e- ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy azért Görögországban mégiscsak van egy olyan rendszer, ami működik, a hitelesítő hatóságok, illetve az ellenőrző hatóságok részéről a strukturális alapok tekintetében. Úgyhogy valóban nem lehet összekeverni a korábbi évekből származó töbleteket a mostani szükségletekkel, ezeket valóban nem lehet összekeverni, de ezt leszámítva azt kell mondjam, hogy nem voltak nagyobb problémák, sem pedig nagyobb deficit. Hogyha nincsen több hozzászólás a bizottság részéről, akkor rátérhetünk